Good morning, ladies and gentlemen. Jó reggelt kívánok! Elkezdhetjük, hmm, elkezdhetjük a mai munkát? Köszönöm, hogy mindenki szépen megjelent. Ilyen nagy számban. A tegnapi ülés után is még visszajöttek, hát ez megtisztelő. Szavazással kezdjük. Először is Konstance Krél asszony véleményével kezdjük a szavazást. Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályok címet viseli. A vélemény nem volt könnyű megalkotni, nagyon sok módosító született hozzá, sok árnyék előadói ülésen kellett ezt kézzedni. Kívánok Krél asszony bármit mondani ebben a témában? Igen. Két mondatot, ha megengedi elnök asszony. Igen, nem volt könnyű folyamat a véleményt megalkotni, mert sok átfedést találtunk a Költségvetési Költségvetési Ellenőrző Bizottság kompetenciáival. Köszönöm mindenkinek, az árnyék előadóknak elsősorban, de a többi munkatársunknak is, a politikai tanácsadóknak, és persze elsők között a titkárság valamennyi munkatársának a támogatást. Kiváló volt az együttműködés, és a szoros határidők és a problémák ellenére úgy érzem, hogy egy jó szöveget sikerült alkotni. Ez az első véleményünk ebben a témában, úttörő tevékenység tehát, amit végeztünk. Ugyanakkor Kérni szeretném a kollégákat, hogy a jövőben figyeljünk arra oda, hogy a kompetenciák elosztását jobban definiáljuk, mert majdnem ott tartottunk, hogy a Költségvetési Bizottságban ellenkező előjellel szavaztak, mint ahogy mi szavazzunk ma. Most úgy tűnik, hogy ez a probléma megoldódott, de tehát előzetesen jobban el kéne határolni a kompetenciákat. Köszönöm, hogy tájékoztatta a képviselő kollégákat. Krél hogy négy nagy kompromisszumos módosítót javasol. Ezek különböző ö, árnyékelőadói egyeztetések eredményei. Most ennyit a szavazás struktúrájáról, de a négy kompromisszumon kívül még sok módosító van, megpróbálom majd gyorsan nevezetni, de kérem a kollégákat, hogy segítsenek, és előre elnézést kérek, ha tévednék. Akkor kezdjük a szavazást a véleményről a 83-as módosítóval, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következik a 92-es módosító, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 115-ös módosító, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 116-os módosító, nem, helyesbít az elnök, 120, 120-as mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 121, mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 122 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 140-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 141-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 157-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 158-as mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 159 ez a kettő megegyezik egymással, akkor 160-as mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 184-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 185 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 188 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 191 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 192 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 193 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 197 mellette, ellene tartózkodok, elutasítva. 198 mellette ellene tartózkodok, elutasítva. 201 mellette ellene tartózkodok, elutasítva. 210 mellette ellene tartózkodok, elutasítva. 221 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 222 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 226 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 227 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 231 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 232 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 233 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 235 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 236 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 237 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 240 mellette, ellene, tartózkodók, ezt ellenőrizni fogjuk, a 240-esről szavazunk elektronikus úton. The vote is open. De... Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. egy mellette, ellene. Tartózkodók, elutasítva. 242 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 243 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 245 mellette, ellenem, tartózkodók elutasítva. 247 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 248 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 251 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 261 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 262 szóbeli módosítással van, aki ellenzi a szóbeli módosítást? Nem. Jó, akkor a szóbeli legmódosított formájában szavazunk a 272-ről, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 268, ha jól mondom, mondja az elnök. 268. Here it is. I'm sorry, I'm sorry. megvan, megvan, megvan, ez megegyezik a 269-el mellette ellene tartózkodók elutasítva. 270 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 271 van egy szóbeli módosítás itt is. Buda úr, bemutatná ezt? Vagy szeretne valamit mondani? Nem. Van-e valaki a szóbeli módosító ellen? Nem. Akkor módosított formájában szavazunk a 271-ről. Mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. Következik a 27-es módosító. Mellette ellene tartózkodók, elutasítva. 28-as módosító mellette ellene tartózkodók, elutasítva. Négyes kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 31-es mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 32. Ámcára mellette ellene, tartózkodók, elutasítva. 48-as mellette, ellene, tartózkodók, elutasító. 50-es mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva. 51 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva. 52 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva. 53 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva. 58 mellette, ellene, tartózkodó, elutasító 59 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 68. 68 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 4-es, nem, ezt visszavonták. 69-es mellette, ellene, ez okafogyottá vált, elnézést kér az elnök, akkor menjünk neki még egyszer. 77. 77-es következik. 77-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 78-as mellette ellene tartózkodók elutasítva. 79 mellette ellene tartózkodók, elutasítva. 80 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. A 81-es visszavonták, 82-es következik, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Most az árószavazás következik, a teljes véleményről ele- elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. A véleményt elfogadtuk. Gratulálunk Rél asszonynak. And thank you, and thank you for your support in voting. Thank you very much. Köszönöm szépen mindenkinek a szavazást. Akkor nézzük a következő jelentést. Ez pedig technikai támogatás jövő kilátásai a kohéziós politika keretein belül. Köszönöm szépen, és kezdjük meg. Tomasics asszony szeretne valamit elmondani kezdetben, vagy bevezetőként nem. Köszönöm, akkor nézzük meg a szavazást. Kezdjük az egyessel mellette. Nem szavazat, tartózkodás elfogadva. Kettes, igen, nem, tartózkodás elfogadva. Hármas. Igen, nem, tartózkodás, elfogadva. Négyes. Igen, nem, tartózkodás, elfogadva. Ötös. Igen, nem, tartózkodás, ellenőrizzük. Ötös. Ellenőrizzük. elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Köszönöm. Folytassuk akkor a hatossal. Igen. Nem. Tartózkodás. Ezt is ellenőrizzük. Elektronikus szavazás hatosra megnyitom. Lezárom. elfogadtuk. Nagyon sajnálom, nem láttam jól innen, mondja az elnök asszony. Hetes. Igen, nem, tartózkodás. Azt hiszem, ezt elutasítottuk. Nyolcas. Igen, nem, tartózkodás, elfogadva. Kilenc. Igen, nem, tartózkodás, elfogadva. Tízes. Igen, nem, tartózkodás elfogadva. Egyes kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 17-es igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 27-es igen, nem, tartózkodás elutasítva. 28-as igen, nem, tartózkodás elutasítva. 29-es igen, nem, tartózkodás elutasítva. 31-es igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 32 igen, nem, tartózkodás elfogadva. Négyes kompromisszum igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 38-as igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 39 igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 40 igen, nem, tartózkodás, azt hiszem elfogadtuk. 41-es igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 42. Igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 44-es, 43-as elnézést, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 44-es, igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 5-ös kompromisszum, igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 6-os kompromisszum, igen, nem, tartózkodás, elfogadva. Hetes kompromisszum, igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 61-es, igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 8-as kompromisszum, igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 64-es, igen, nem, tartózkodás, ezt ellenőrizzük. A 64-est ellenőrizzük, elektronikus szavazás megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 65-ös. Igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 66-os. Igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk kilences kompromisszum igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 70-es igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 71-es igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 72-es igen, nem, tartózkodás, elfogadva. Tízes kompromisszum, igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 11-es kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadva. 87-es. 87-es kompromisszum. Ki támogatja, ki nem, ki tartózkodik, elfogadtuk. 89-es igen. Just rejected. Amendment 90 in favor, against, abstentions adopted.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 Um, so I'll give the floor to Ms. Perez and then to the shadow rapporteurs. The floor is yours, Ms. Perez. Muchas gracias, señora. Köszönöm szépen, elnök asszony. Most kerül sor az első eszmecserére ezen saját kezdeményező jelentéssel kapcsolatban. A demográfiai kihívásokról szól ez a téma, ez egy nagyon fontos kérdés. Fogyha a kohéziós politika jövőjéről beszélünk, a demográfiai változások nagyon komoly kihívásokat jelentenek, talán a lehető legnagy, az egyik legnagyobb kihívást az EU-ban. Az, az Eurostat legutóbbi felmérése is azt mérik, hogy öregszik Európa, a aktív lakosság száma csökken, a 65 éven felüliek aránya pedig 19%-ra fog növekedni. Az európai lakosság lassabban nő ez 2050-ig, mint ezután, és 2075-ben éri el majd a legalacsonyabb szintet. Az északi országok közül több olyan van, aminek már különleges státusza van ilyen szempontból. Nos, a balti országok, Szlovákia, Németország, Horvátország abszolút értékben is csökken a lakosság száma, de a nagy városokban pedig növekszik a, növekszik a lakosság. Saját hazámról is hadd beszéljek. Spanyolországban a Nemzeti Statisztikai Hivatal szerint a spanyol falvak fele, a felét, aki hallás veszélyezteti, vagy fenyegeti. Castile Leonban lakom, ebben a régióban, és ezért igen jól ismerem a vidéki régiót, a vidéki viszonyokat, nincsen megfelelő szolgálati kínálat, nincs, nincsen megfelelő infrastruktúra, ez egy kihaló félben levő vidék, sok esetben nincsenek nincsenek esztékek, nincsen megfelelő orvosi ellátás, és sokszor az iskola is hiányzik, és sokszor a, az internet sem megfelelő, ott nem használnak hitelkártyát, és nem mobillal fizetik ki a számlákat. Egyáltalán nem ritka az, hogy sokszor a különböző banki küldöttek, banki alkalmazottak viszik ki a készpénzt a, a klienseknek. Csak a birkák végetése és a madarak csicsergése zavarja meg a csendet ezeken a vidéki területeken, úgyhogy nagyon komoly kihívásokat jelent ez a, fel, a, a vidéken. Um, a fejlődés szempontjából. Úgy gondolom, hogy európai demográfiai politikát kell kidolgozni, és ennek egyik legfontosabb kihívása az, hogy a hátrányjal és a demográfiai egyenlőtlenséggel küzdő régiókra is gondoljanak. Ehhez az szükséges, hogy először is nagyon alaposan elemezzük a helyzetet. Nos, szerintem négy fő problémáról kell beszélnünk. Ezek jelentik a legnagyobb kihívásokat az EU-ban. Egy, alacsony, sűrűség, alacsonyan, alacsony sűrűséggel lakott, vagy gyéren lakott területek. Aztán egy olyan jelenséget is megfele, megfigyelhetünk, hogy csökken a sűrűség tehát folyamatosan elvándorolnak az emberek bizonyos területekről, erre is mindenképpen gondolni kell. Aztán a második kihívás, második kihívás az az öregedés, ez is legalább ugyanolyan fontos. Ez egy ismert jelenség, és nagyon elterjedt az EU-ban. Sokszor ez folyamatosan tört, vagy fokozatosan történik meg, máskor viszont arról van szó, hogy a népesség piramis struktúrája valamilyen módon megrodja. Alacsony a születések aránya, ez azt jelenti, hogy kevés a gyermek és a fiatal. Ez azt jelenti, hogy közép és hosszú távon veszélybe sodródnak a függőségi viszonyok. A negyedik jelenség az előzők eredménye, és eh, ahol sűrűsödnek a demográfiai kihívásokat, egyre intenzívébbé válik ez. Az elvándorlás, a migrációs mozgások, illetve az előzőleg említett problémák eredménye. Ezek nem új problémák, nem új keletűek, nem ismeretlenek. Ami viszont új az az, hogy milyen intenzitással valósulnak meg ezek a problémák az is jellemzi a régiókat, hogy ezek közül a problémák közül hány jellemző, vagy melyik jellemző. Úgy gondolom, hogy egy horizontális megközelítésre van szükség. Egyébként arról is beszélnünk kell, hogy a vidéki területeken egyre inkább a nők vándorolnak el, tehát leginkább férfiak maradnak vidéken, pedig a nők szerepe rendkívül nagy a népesség megtartásban, vagy nagy lenne a népesség megtartásban. Jelenleg nincs egy általános európai stratégia ezen probléma megoldására. Az Európai Uniónak úgy gondolom, hogy a demográfiai kérdéseket az összes szakpolitikában meg kéne jelentetnie, természetesen a vidékpolitikában is, mezőgazdaságban, környezetvédelemben, az információs technológiában. Úgy gondolom, hogy a bizottságnak el kéne fogadni ezzel kapcsolatban tehát egy stratégiát. Ezt a parlament már 2005. szeptemberében egy állásfoglalásban kérte. A következő prioritások lenne szükség. Méltányos munkavállalási lehetőség, a megfelelő, megfelelő promóciós kilátások, aztán versenyképesség megtartása ott is, ahol demografikus, demográfiai problémák vannak. Megfelelően versenyképen képes szolgáltatások az információs technológiában, alapszolgáltatások, jóléti szolgáltatások, nagyon fontos a megfelelő közlekedési szolgáltatás, megfelelő ifjúsági politika, családpolitika, Nagyon fontos, hogy az eltartottakra is odafigyeljünk, figyeljünk az elvándorlókra, illetve a visszatérőkre, illetve a megfelelőbb kommunikációs technológiák kidolgozása. Úgy gondolom, hogy nagyobb figyelmet kell fordítani azokra a régiókra, ahol folyamatosan súlyos demográfiai problémákkal küzdködnek. Általában az Európai Unióban az északi területekre szoktunk ilyen szempontból odafigyelni, de miután az elmúlt évtizedekben más típusú jelenségek is megjelentek, jobb lenne, hogyha jogi keretet alkotnánk ki egyéb területekre is, akár az Európai Unió déli részén is. Úgy gondolom, hogy nagyobb szerepet kell tulajdonítani ezeknek a kérdéseknek. Új kritériumokat és mutatókat kell megfogalmaznunk, és ezekkel mérni a helyzetet. Nem elégendő az, hogy jellemezzük ezeket a régiókat, tehát nem csupán a lakosság összetétele, illetve a GDP kell, hogy jellemezze ezeket a, ezeket a területeket. Nagyon fontos például a társfinanszírozási arány figyelembevétele is. A kohéziós politikának figyelembe kell venni tehát a demográfiai kérdéseket, illetve a szociális alapot is, ezeknek is alkalmazkodniuk kell a demográfiai kihívásokhoz. Én úgy gondolom, hogy létre kell hozni egy olyan alapot is, ami kifejezetten ezekkel a kérdésekkel foglalkozik, tehát a demográfiai kihívásokkal. A 2020-as európai stratégiának egy olyan kezdeményezéssel kell bírnia, amely demográfiai kérdésekkel is foglalkozik, például lehetne lakosság is a címe, a neve ennek a, ennek a stratégiának, mert intelligens, inkluzív és fenntartható növekedésre van szükség. A tövéves pénzügyi tervnek 2020 után is mindenképpen foglalkozni kell a demográfiai kihívásokkal, és természetesen nagyon nagy szükség van valamire, amire már többször utalt a parlament. A különböző Európai Uniós eszközök között nagyobb koordinációra van szükség, a kap, a strukturális alapok, illetve a beruházási alapoknak össze kell fognia, hogy a demográfiai kihívásokra is megtaláljuk a választ. Ezen saját és jelentéssel kapcsolatban tehát elköszönött a munka, ezek voltak az alapvetéseink, ezekből indultunk ki, de természetesen nagyon kíváncsi a várom a kollégák elképzelését, ötleteit, és ha bármilyen kérdésük van, természetesen megpróbálok arra is válaszolni. Remélem, hogy a jövőben az eszmecserék, viták majd segítenek abban, hogy a jelentésünk valóban arról szóljon, hogy erre a kérdésre meg tudjuk találni a választ. a választ. Köszönöm szépen a figyelmet, és kíváncsian várom az elképzeléseiket. Thank you, thank you very much for your initial... Köszönöm szépen a bevezető gondolatokat. Um, a of the shadow Most akkor az árnyék előadókat szólítom. Köszönöm, úr. Köszönöm szépen. A differenciált demokrácia kihívása valóban nagyon komoly feladat elé álltja az Európai Uniót. Európában vannak nagyon az Európában sajnos azt kell elmondanunk, hogy öregszik a lakosság, teljes mértékben egyetértek ezzel a saját kezelés jelentéssel, valamiféle stratégiát, tervet kell kidolgozni, és Garcia Perez asszony jelentése ilyen szempontból mindenképpen előlépés. Elhangzott az imént az, hogy Spanyolországban, például Castilla y Leónban nagyon komoly gondot jelent ez, de Galiciában, Asturiasban, Aragonban vagy Castilla de la Manchában is. Nos, úgy tűnik, hogyha ez egyértelmű az, hogy Európa egy része lemarad, de azzal az egész Európai Unió veszít. A kohéziós politika reformájával kapcsolatban mindenképpen foglalkozni kell a demográfiai kihívásokkal, nagyobb figyelmet kell ennek szentelni. 2017-ben, az, 16-ban azt kértük a bizottságtól, hogy egy úti tervet dolgozzon ki, és ne csak a GNI legyen az egyetlen indikátor egy régió állapotának leírásakor. Például a lakosság elvándorlási rátáját is meg kéne mérni. Ott, ahol a demográfiai kihívások súlyosabbak, ott még az átlagot is nagyon nehezen lehet elérni GNI szempontból és a különböző szociális szolgáltatások nyújtása is nehézségekbe ütközik. Lenne néhány elképzelésem a jelentéssel kapcsolatban ne, nekem is, például hogyan lehet javítani az internethez való hozzáférést a távoli vidéki területeken, vagy élen lakott vidéki területeken, nagyon fontos lenne az, hogy fiatalok letelepedhessenek ilyen területeken, ehhez pedig az internetre van szükség. Aztán az ökoturizmus vagy az elkereskedelem is kiváló lehetőségek, ezt ki kell használni, illetve az innovációt is, hiszen ez új lendületet vihet a helyi gazdaságba, illetve a helyi hagyományokba. Nos, nagyon fontosnak tartom, hogy ne csak az időben, hanem a térben is figyeljünk oda arra, hogy a lakosság helyzete hogyan alakul, tehát a lakosság nem csak öregedhet, hanem el is vándorolhat. Arra is gondoljunk, hogy az életminőség fenntartása mennyibe kerül, ez is indokolhatja ugyanis az elvándorlást. Az európai szociális modellt, a szociális modell, amelynek egyik alapköve a generációk közötti szolidaritás, ezt mindenképpen meg kell tartani. Annak ellenére is, hogy demográfiai egyenlőtlenségekről beszélhetünk, illetve pénzügyi nehézségekről. A területi szolidaritás segíthet ebben, és abban is, hogy a különböző szociális szolgáltatásokat ugyanúgy lehessen nyújtani minden típusú területe. Tisztelt jelentéstevő asszony. A regionális szereplők ismerik legjobban saját kihívásaikat, ezért úgy gondolom, hogy őket is be kéne vonni ebbe a folyamatba. Az innováció mindenképpen rendkívül fontos. Ez kiváló lehetőség ahhoz, hogy megfelelően versenyképes központok alakuljanak ki, és el kell magyarázni azt a polgároknak, hogyha az Unió képes arra, hogy foglalkoztatottságot hozzon létre, akkor minden kihívásra megtalálja a választ, akár a demográfiai kihívásokra is. Tehát szociális agendára van szükség, ebben figyelembe kell venni a demográfiai kihívásokat, illetve egy olyan fejlődési modellt kell választanunk, amely senkit nem hagy maga mögött hátra. Köszönöm. I don't see Mr. Poreba, uh, Mr. Jakovcsics. Jakovcsics úrnak adok most szót a másik árnyék előadónak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Röviden én is bekapcsolódnék ebbe az eszmecserébe. És hát beszélve gondolkodom, ha megengedik. Legalább 25 éve aktuális ez a probléma Horvátországban mindenképpen, de szerintem az EU más részein is. Két fő aspektusa van, és ezekkel foglalkoznék most. Az előadónk is beszélt róluk. Tudjuk, hogy öregszik az Európai Unió lakossága, de ennek strukturális következményei lesznek, a nyugdíjak fenntarthatósága, kifizethetősége egyre jobban ásódik, és rohamosan meg fog nőni, még a mostaninál képhez képest is az idősek aránya a lakosságban. Erről nem lehet nem beszélni meg kell vizsgálnunk, hogy mit tehetünk egy közös megoldás érdekében. Az öregedés és a nyugdíjrendszerek fenntarthatósága komplex kérdés, hiszen nagyon sokféle nyugdíjrendszer van. De lehet, hogy érdemesebb lenne ezeket eh, harmonizálni, és akkor közösebb megoldásokon lehet gondolkodni. A másik aspektus a vidéki térségek helyzete. Én nagyon sok éve foglalkozom ezzel a kérdéssel Horvátországban. Hazánk egyik legnagyobb problémája ez, de itt látszik megoldás. Nem akarom megismételni azt, amit az előadó kifejtett. Sok jó javaslat született, születik, támogatjuk is ezeket, Nem tudom, hogy kell-e erre most külön még egy alap, bár nem zárom ki, hogy erről is beszéljünk. Alapok már vannak, a megoldás kulcsa nem feltétlenül attól függ, hogy van -e erre külön alap vagy sem, hanem hogy hogyan kezeljük a problémát. A vidéki térség, főleg a földközi tenger térségében, Spanyolország helyzetét eh, is el tudom képzelni, Horvátországban is hasonló a problémák, Olaszországban is. <clears throat> Nos, a mediterrán vidékre sokkal jobban oda kellene figyelni, mint ahogy ezt eddig tettük. A jelentés ilyen szempontból jó irányt képvisel, kiegyensúlyozottan képviseli az elhangzott érveket. Úgy érzem, hogy itt van megoldás, annak ellenére, hogy demográfiai értelemben több negatív trendet látunk, ezeket megfordítani nem lesz lehetséges, de a problémát kezelni lehet. Jó, hogy egyáltalán beszélünk már erről a témáról. Köszönöm. Lina úr kívánna megszólalni, nem? Rappe úr? Vagy Rappe úr nevében valaki? Igen, parancsoljon, asszonyom. Köszönöm. Bronis Rappe nevében ö, beszélek, felolvasom, amit üzen a bizottságnak. A kihívások között ott van, hogy a demográfiai kihívással az EU eddig nem foglalkozott. Öregszik az EU lakossága, több mint 1300 régió és 11 ezer önkormányzat működik, regionális önkormányzat, megyei önkormányzat, és ezeknek a vállára nehezedik a szociális ellátás terhe. A kohéziós célokat lehet szabályozással, a jobb, jó gyakorlatok cseréjével javítani, munkahelyteremtési ösztönzőket megfogalmazni, mindkétben számára persze. Ugyanakkor a kohéziós politika egészét meg kell változtatni. Nem elég az instrumentális megközelítés, hanem projektszintű és új minőségeket feltáró megközelítésre van szükség, amelyeknek a homlokterében a munkahelyteremtés kell, hogy álljon. Mi támogatjuk a vidéki és urbánus térségek közti előadó által felvázolt egyensúlyt. Következő árnyék előadónk Demátó asszony. Köszönöm. Köszönöm szépen. Természetesen engem is nagyon érdekel és foglalkoztat ez a témá, téma. Engedjék meg, hogy én is néhány általános észrevételrel gazdagítsam a jelentés tervezetet. A lakosság öregszik, ez a tendencia egyre erősebbé válik, ez egy nagyon komoly kihívás jövőre nézve. És természetesen az egész Európai Unió területén a területi kohéziót módosítják ezek a demográfiai jelenségek, leginkább a hegyvidéki területek, illetve a nehezen elérhető vidéki területeken megfigyelhető ez. Ehhez megfelelő szociálpolitikára van szükség, hogy a termelékenységet, a fejlődést, a szociális és egészségügyi szolgáltatásokat tudjuk megfelelően fejleszteni, illetve meg tudjuk oldani a munkaerő hiányt bizonyos területeken. Úgy gondolom, hogy ez egy horizontális megközelítést igényel. A foglalkoztáspolitikában, a szociális politikában, a várostervezésben, a férfiak és nők közötti egyenlőségben, a családpolitikában hasznosnak tartom egy tavalyi évben elfogadott jelentésben foglalt ajánlásokat. Ez a Jotova jelentés a helyi területekről szól. Plusz ösztönzőkre van szükség, hogy a kis a KKV-ket meg lehessen tartani a hegyvidéki területeken. Ez egy nagyon komoly foglalkoztatási forrás, illetve a minőséget is természetesen figyelembe kell tenni. sokszor az intenzív mezőgazdasági területekhez képest, vagy az állattenyésztéssel foglalkozó síkságon működő gazdálkodásokhoz képest a hegyvidékeken nagyon nehéz elérni ugyanazt a, ugyanazt a termelékenységet, ugyanazt a profitot, ezért kéne nekik segíteni. Kéne nekik segíteni valamilyen képpen. Nos, Olaszország középső részét nyáron és ősszel szörnyűséges földrengés sújtotta, ez egy olasz dráma, és ez azzal is járt, hogy nagyon nagy területekről elvándorolt a lakosság, nem csak hegyvidéki területeken, egész völgyvidékek néptelenedtek el. Ez azt jelenti, hogy több évszázados kultúra áll meg, és ez természetesen érthető, sajnálatos módon az elnépesedés sokszor azzal is jár, hogy a megfelelő fenntartás miatt, vagy hiánya miatt sokszor akár földcsúszamlások, vagy áradások is nehezítik ezeken a területeken a létet. Nos, a Csinkveszelle mozgalom nevében mindent megteszünk azért, hogy valódi szolidaritásról beszélhessünk, ezeken a területeken, hiszen ezeknek a területeknek nagyon nagy szüksége van az európai szolidaritásra. Köszönöm. Köszönöm szépen. Heten kívánnak még szólni. Westphal asszonynak adok először szót. Köszönöm, elnök asszony. Amit az előadó és az árnyék előadók elmondtak, ezt mind támogatom, aláírom. 2011-ben már elkezdtünk gondolkodni arról, hogy hogyan lehetne a strukturális alapokat úgy átalakítani, hogy az új céloknak megfeleljen. Számomra mindig is fontos volt a demográfiai kérdés. A demográfiai változások mindig esélyt is jelentenek a beavatkozásra, irányításra, a folyamatok kézbevételére. Emlékeztetnék arra, hogy én írtam korábban egy kohézió jövőjével kapcsolatos jelentést, és abban is benne volt, hogy a demográfiai változások egy adott régióban meglovagolhatók, ha rugalmasak a különböző támogatási alapok. És erről most újra szó van, úgy látom, ennek örülök. Ugyanakkor óvnék attól, hogy csak a vidéki térségről beszéljünk. Mert az, hogy a fiatalok elvándorolnak a vidékről, szomorú trend, de ennek azért ennek is két oldala van. Strukturális alapokkal meg kell próbálni őket visszavonzani. A saját régióban is van egy ilyen operatív program, de ez csak a kezdet. Másfelől az érve másik oldala, az, hogy ezt a vitát úgy fogalmazzuk meg, hogy a városokat a vidék ellen és viszont a két pólusnak egymásra szüksége van, kéz a kézben kell őket fejleszteni, a demográfiai változásokat mindkét szempontból egyszerre mindig vizsgálni, és igazságosan mérni. Nem igaz az, hogy mindig mindenáron a vidéket kell ö, prioritásként kezelni. Ezt árnyaltan kell tehát látni, valamennyi polgár sokféle érdekére egyszerre tekintettel lévén. Köszönöm, Van Nisztelrooy úr a következő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Remek ez a kérdés, és nagyon jó, hogy foglalkozunk vele. A gyors fejlődés a jelenlegi helyzetben Európában a második világháborút követően indult el, öt tagból, aztán utána 17 tag lett, és hol vagyunk most, hogy hova jutottunk? Mi a helyzet a gyerekek számával, mi a helyzet a, a születések számával a fejlődés keretén belül? Nyilvánvaló, hogy Olaszországot ez nagyon erősen érinti, hiszen most 1,6-e a születő gyermekek száma. Ez azt jelenti, hogy sokkal erősebben érezhető emiatt mindenféle egyéb hatás. Nagyon fontos, hogy erről beszéljünk, és megnézzük, hogy mit lehet tenni. Egyrészt vannak vidéki régiók, ahogy nagyon helyesen ki is emelte azt az előadó. Nyilvánvalóan fontos, hogy jelenleg mi is hozzájárulunk aktívan, hogy onnan elszippantsuk a fiatalokat. A, mindennek a hatása, amit teszünk, úgy gondolom, rendkívül súlyosak. A kétsebességes Európáról beszélünk, olyasmiről, hogy Európa jelentős részeiről a fiatalokat a, a gazdagabb területek felé szívjuk. Az egyik felszívja, felveszi a fiatalokat, a másik terület viszont elveszíti. Éppen ezért nagyon fontos a jelentésben ezt a jelenséget is végig gondolni. Szeretném arra is felhívni a figyelmet, hogy nem szabad új alapokat, új eszközöket megalakítani. A megoldás iránya úgy gondolom pontosan az integralitás, az, hogy a munkalehetőségekbe, oktatásba investálunk, új kommunikációba, városon és vidéken, új digitális lehetőségeket támogatunk, online egészségügyi ellátás, elektronikus egészségügyi ellátás. Ez az, amely a politika intézkedések integrál, elását jelenti. Az úgynevezett építőelemek a 2020 utáni időszakra vonatkozóan megfelelő helyet kell, hogy kapjanak. A 16.3-as az én jelentésemben a tagállamok jelenlegi helyzetét próbálja az alapokkal kapcsolatos jelenlegi helyzetét próbálja összefoglalni. A demográfiai fejlődés kritérium kell, hogy legyen az alapok alkalmazásánál, és a, a demográfiai politikai főigazgatóság a adatai alapján is strukturálisan csökken a lakosság. Éppen ezért erre ráfordításokat kell biztosítani a szociálpolitika keretén belül. Meg kell tenni, de látni kell, hogy milyen kilátások vannak. Meg kell nézzük, hogy miről határozunk itt, a Caribest esetben mi, e, mi van, és nagyon sok intézkedést kell megfelelően össze fésülnünk egyfajta keretbe. Az Európai Bizottság egy megállapodást kötött minden aktív szereplővel az aktív korosodás kérdéséből. Az ágazatot van, az egészségügyi ágazat, szektor, a decentralizált hatóságok. Rengeteg mindent lehetne tenni eh, ennek kapcsán a 29-én, április 29-én ezen a héten tartják az e- a generáció közti európai szolidaritás napját. Holnap csüt, pedig, illetve csütörtökön a, egy intercsoport ülés is lesz, ez az intergenerációs vagy generáció közti szolidaritással foglalkozik. Nagyon fontos, hogy az egyezményben meghatározott összes pontot végig eh, tárgyalják, hiszen ez egyfajta minta, az Európai Bizottság által meghatározott minta, jó példát akarnak mutatni Európáról. Beszélhetünk az ezüst gazdaságról, ha pozitívan nézzük mindezt, ha esélyt adunk az embereknek arra, hogy a jelenlegi helyzetből kiindulva fiatalok és idősek egyaránt lehetőséget kapjanak, nos akkor rengeteg dolgot lehet elérni. Konkrétan a helyi munka, munkaerőhelyzet, ellátás, gondoskodás területén is. Az ezüst gazdaság kiváló lehetőség új kezdeményezek is, és természetesen szükség van. Ez nyilvánvalóan egy minta eh, projekt volt a, a mezőgazdasági bizottság, a mezőgazdaság terén a bizottság a Smart Community, az okos közösség mintaprojektjét indította el Hogan biztos úr vezetésével. Az okos közösség, a Smart Community projekt célja az volt, hogy megvizsgálják, hogy mi mindent lehet tenni. Munkakörülmények, munka lehetőségek, szolgáltatások. Tehát én azt szeretném, hogyha nem egy egy ilyen rózsaszín ködbevesző jelentést csinálnánk, hanem abba gyökerezzen a jelentésünk, ami valóban történik, ami a valóság, és még többet tegyünk a regionális strukturális alapok felhasználásával, pontosan ennek keretében. Köszönöm. Köszönöm szépen, Bogovics úr, megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék én is gratulálni a az előadónak nagyon fontos, döntő kérdésekről beszél. A fiatalok valóban elvándorolnak a vidékről az áll, a a városok felé. Ez a jelentésben is, jelentésből is látható. A migráció nem csak a tagállamokon belül, de a tagállamok között is azonban érezhető. Ezt hangsúlyozni szeretném. A kelet-európai tagállamokból a nagyon sokan a fejlettebb tagállamokba is változ, vándorolnak, és ezzel a lakosság összetétele is megváltozik, struktúrája, és a struktúrpolitika nem igazából reagál erre megfelelően. Fontos, hogy megfelelő infrastruktúránk is legyen, ahhoz, hogy megfelelő életet lehessen folytatni. Telekommunikáció, képzés, szociális infrastruktúra, sport. Én szlovén vagyok, egy olyan országból, ahol különböző központokra van bontva a, a lakosság, többféle centrum van, Ljubljana, Maribor, nagyobb regionális központok is léteznek, pedig kétmilliós a lakosság, öt nagy és 26 öt kisebb fejlesztési központot hoztunk létre. Így sikerült a vidéki területen is megtartani az embereket, hogy ott éljenek, ott maradjanak. És egy olyan politikai és egy ilyen jellegű politikát úgy gondolom Európa egészében érdemes lenne folytatni. Vannak olyan országok, ahol a lakosság 50%-a még vidéken él. Európai forrásokat kellett felhasználni az infrastruktúra kiépítéséhez, ahhoz, hogy akarjanak is a fiatalok vidéken maradni. Ehhez persze nyilvánvalóan ö, ö, szükség van arra, hogy a munkaerő lehető, munkahely is legyen. Nagyon fontos, hogy az idősebbeket is bekapcsoljuk. Szlovéniában volt egy olyan projektünk, ahol a fiatalabb nyugdíjasok az idősebb nyugdíjasokat segítik abban, hogy minőségibb vagy jobb minőségű életet folytathassanak ők is. Egy ilyen projektet én magam is vezettem, például 14 hét nappal ezelőtt volt az Európai Parlamenten belül is Hogan és Krocen biztosokkal egy konferencia a kis falvak helyzetéről, szerepéről. Óriási kihívás ez, a technológiai forradalom teljes lendületben van. Nem szabad, hogy ez a forradalom a kisfalvak kárára fejlődjön és alakuljon ki. Megfelelő módon fel kell tudni használni a vidéki területek számára és az új technológiát, szociális szolgáltatások, egészségügyi szolgáltatások, turisztika. Egy mintaprojektet szeretném, hogyha összeállítanánk, amiben mindez szerepel határozottan végig kell gondolnunk az okos falvak, okos közösségek gondolatát a következő pénzügyi időszakra vonatkozóan is, hogy a, vid- a vidéki terület a fiatalok számára vonzó maradjon. Ki mindennek a felelőse? Ez is egy fontos kérdés. Nos, úgy gondolom, hogy a szubszidiaritás elvét tiszteletben kell tartsuk. Először is az önkormányzatok, a régiók, és az állam az, amely felel, és csak ezt követően jön az Európai Unió, de az Európai Unió megfelelő szabályokat biztosít a tendenciákhoz. Egy stratégiára van először tehát szükség, és aztán különböző képességeket kell kialakítani, mondjuk így, annak érdekében, hogy ezek a területek, ahonnan egyelőre a lakosság kvázi elmenekül, vonzó maradhasson. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr, én és Ruasz úr szól hozzá. Köszönöm, elnök úr. Nagyon rövid leszek, sok minden elhangzott abból, amit szerettem volna mondani, úgyhogy szeretném mindenképpen azt elmondani, amit fontosnak tartok ezeken kívül is. Nagyon jól ismerem saját régiómból, és ezt eh, a problémát nem csak Castellion de, Leon, de Leonból, hanem más környezetekből is. Helyes a diagnózis. Hát, a körzetemben a 160 eh, településből több mint 80 túl koros, mondjuk így. Ezzel kapcsolatban azonban hadd fogalmazzak meg egyfajta figyelmeztetést is. Tudjuk, hogy mit jelent az, hogyha ezek az emberek a vidéki területekből a nagyvárosok vonzás körzetébe vándorolnak. A városi területek más formában ugyan, a városi területeken megtalálható szolgáltatások vidéki területen is megmarad, megvannak, lehet, hogy egy picit más formában. Ha nem akarjuk, hogy kiürüljön a vidék, akkor ezt erősíteni kell. Szeretnék még egy dolgot kiemelni. Nagyon fontosnak tartom. Sok állami beruházás a vidéki területekre irányul, pedig nagyon gyakran erre nincs is szükség. Infrastruktúra, és azok az emberek, akik itt a forrásokhoz hozzájutottak, nem is biztos, hogy még több forrásra van szükség. Persze a pozitív diszkriminációra lehet, hogy szükség van, de azért figyeljünk, és ez is elhangzott már, figyeljünk a kohéziós politika jövőjével kapcsolatban ilyen elemekre. Nos, amire szükség van az az, hogy az Európai Unióban egy olyan politika alakuljon ki, egy olyan felfogás, amely nem csak a vidéki területekre irányul, hogy ott legyen lakosságnövekedés, hanem a mezőgazdasági ágazat, agroturizmus is. Nos, ha ezt nem sikerül kezelnünk, akkor ez olyan elemmé válhat, amely tovább fokozza a nagyvárosok duzzadását. Úgy gondolom, hogy ezek a régiók, ahonnan elmenekülnek az emberek, a, a nagyvárosok vonzás körzetének a, a környezetében vannak. Szeretném azt is elmondani, hogy a jelentés, a kezdeményező jelentés rendkívül aktuális, és mindent megteszek, hogy pozitívan hozzájárulhassak. Köszönöm szépen. Missza úr. Köszönöm szépen. Van svéd tolmácsolás? Hát akkor... Um... Á, ah, beszélhetek svédül? Szuper. Hát ha nem, akkor ah, mégsem, akkor igyekszem angolul. Hadd vázoljam azt, hogy honnan jövök én. Ugyanez a probléma nálunk is ugyanis, hogy a vidéki területekről ugye elmenekülnek a fiatalok. Ez Európa szerte így van. És az idősek pedig ott maradnak. És így kihalnak a falvak, vagy lesznek olyan falvak, amelyek kihalnak. 25 évvel ezelőtt készítettünk egy elemzést, hogy az északi területeket vonzóvá tegyük. Mi a legfontosabb? A felsőoktatás, az egyetem. Ez a legfontosabb. Óriási politikai erőfeszítéseket tettünk az új egyetemek építése érdekében a konzervatívoknak persze nem tettek, mert azt mondták, hogy legyen a régi, az a jó, maradjon, azokat támogassuk. De igenis, há, most három új egyetemet is elindítottunk, és ezek a mai napig működnek északon is. Az európai források felhasználásáról kutatás terén. Azt hiszem úgy volt, hogy a A Horizon 2020 és más programok mintegy 80%-a a legnagyobb egyetemekhez kerül a nagyvárosokban, nem a kisebbekhez. És ez probléma. Ez azt is jelenti, hogy Svédország északi részén a regionális alap az egyetemek számára sokkal fontosabbá vált, mint a Horizon 2020. Úgyhogy a regionális alapokat használtuk fel ahhoz, hogy a kutatási tevékenységet ott elindítsuk. Ez nagyon fontos. A regionális alap fontos. De, te, de lehetne, hogy megváltoztatjuk a, a, a Horizon 2020 és, má, 20 és más programok szabályait. Hogy ne csak a nagy egyetemek kapják a forrásokat, a pénzt, hanem területi indikátor is lenne a szabályok között. Köszönöm szépen, Malkova asszony, megadom ennek a szót. Köszönöm szépen a szót. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm én is az előadónak a jelentést, és nagyra értékelem a vitát is. Nagyon komoly problémáról beszélünk, demográfiai változások Európában nem csak a régió szempontjából fontos ez, hanem Európa egészében riasztó a probléma. A kohéziós politika eszközei a demográfia változásában nem, nem biztosít sok eszközt. A demográfiai változásokkal összevetve talán egyfajta átfogó valami hiányzik, valami olyasmi, ami a fiataloknak egyfajta biztonságot ad. Információs kampány talán. Sok fiatal családot szeretne alapítani, de nincsen biztonság, nem érzik magukat biztonságban, nincs helyük. Még mindig nem tudják, hogy lesznek-e a gyerekeknek szociális, egészségügyi szolgáltatásai a régiókban, kisvárosokban. Úgyhogy szeretném tudni a bizottság véleményét hogy milyen lesz a jelentés, mit tartalmaz, mert a különböző tagállamok intézkedéseik eszközeit célirányosan kell meghatározni. Részletesen, nagyon részletesen. Azért, hogy a, az információs kampányok megfelelő elemeket tartalmazanak. Mi, mi van benne? Migrációs félelmek, információs kampány, munkahelyekkel kapcsolatos? Nem. Olyan információs kampányra van szükség, amely biztosítja azt, hogy az embereknek lesz lehetősége saját jövőjük felépítésére, biztonságot láthatnak. Egy ilyenfajta információs kampány hiányzik, és ezért nem akarnak családot alapítani a fiatalok, mert nem bíznak a biztonságnak. Kell, hogy legyen valamilyen fajta lakáspolitika, több elem. Egyelőre azonban nincs egy átfogó információs kampány még. Még eh, anyasági vagy szülői szabadság, egy sor egyéb elem van még, olyan probléma, amelyet nem oldottak meg Európa minden pontján. Persze van vita, de az állásfoglalást még nem fogadták el. Például, ha egy anya ott úgy dönt, hogy otthon marad anyasági szabadságon gyermekével, és nincs, és emiatt a család nem rendelkezik elég pénzzel, akkor ez is egy elem a demográfiai változatásban. A fiataloknak biztonságot kell adni. Köszönöm szépen, Hetman úr, megadom a szót. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Ja także chciałem pogratulować. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék szívből köszönetet mondani az előadónak hogy ezt a kérdést egyáltalán felvetette. Ez az egyik legsúlyosabb és az egyik legnagyobb probléma az Európai Unióban. És Európa egészében foglalkoznom kell ezzel. Az előttem szólók már sok mindent elmondtak. Én magam Lengyelország keleti részén élek, ahol ez a probléma, az elvándorlás, E, területeken rendkívül súlyos. Hadd emeljek ki azonban egy alapvető elemet. Valami olyasmit, amit talán eddig nem fogalmaztunk itt meg határozottan. Van egyfajta első akadály. Ezek pedig a régiók, a területi városi önkormányzatok, Azt hiszem, a, a legjobb politika az EU részéről a területen az lenne, bocsánat, a legjobb politika sem segít, hogyha nem segítjük a, a járási területi régiós önkormányzatokat, hogy helyzetbe kerüljük, kerüljenek. Tudjuk, hogy mit kell tenni. A területi hatóságoknál senki sem tudja jobban, hogy mire van ott szüksége, és nem is tudna jobban eljárni helyettük senki. Úgyhogy éppen ezért eh, mindig újra a régi problémához jutunk vissza, amiről már évek óta beszélünk a kohéziós politika keretében, ez pedig a rugalmasság. Labaton úrnak, az előttem szólók közül pedig sok mindenkinek a véleményét én is megerősíteném. Nem szükségszerűen új formára van szükség. Nem kell minden új problémára egy új közösségi alapot létrehozni. Elég, hogyha eh, koordinációt biztosítunk, és eh, a meglévőkkel meglévő kapcsán biztosítjuk azt, hogy egymást kiegészíthessék. Így tudunk majd rugalmasan reagálni a problémákra. Akkor, amikor prioritásokról beszélünk, akkor mindenképpen szükség van erre. Innováció is fontos. Erről mindenki beszél is, de az, innovat, az innovatív dolgokat is támogatják EU-s forrásokból, de hogyha egy más szemüvegen keresztül néznénk a helyzetet, és azt néznénk, hogy az emberek saját eh, lakókörnyezetükben, ahol élnek, laknak, azon a környezeten, hogy ott legyenek, ott van szükség iskolára, óvodára, egészségügyi központra. Mert így eh, tudjuk elkerülni a, az eddigi trendek megislép, megismétlődését. Jobban tudjuk megoldani azt hiszem a jelenlegi problémákat, hogyha ezt a fajta komplementaritást, a különböző alapok, európai alapok között erősítjük. A szociális alap, az EFRA, a KAP, mind kihat, mind befolyásolhatja ennek a problémának a megoldását. És végig kellene gondolni azt is, hogy 2020 után mit fogunk tenni, hiszen újra meg újra hangsúlyozzuk, hogy az majd problematikus lesz de mégis úgy gondolom lehetőségre van szükség, és itt is a kohéziós politika és a mezőgazdasági politika komplementaritására van szükség, hogy a kettő egymást kiegészíthesse. Jobban kell koordinálni a a meglévő eszközöket, és nagyobb rugalmasságot kell ehhez biztosítani. Csak így tudjuk azt biztosítani, hogy a kedvezményezettek, a forrásokat, érve, ér, a forrásokat felhasználók valóban ki tudják használni az azokban rejlő lehetőségeket. És hogy így tudjuk a megoldást megtalálni. Köszönöm. Reszó asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani a kolléganőnek, mert eh, amit láthat olyan témát eh, tálalt föl, amire mindenki ugrik, mindenki számára fontos ez a téma, tehát a demográfiai jelenségek alakulása mindenki számára fontos. Én úgy gondolom, hogy meg kéne különböztetni két dolgot a jelentésben. Egyrészt ott van az, a lakosság előregedése általánosságban Európában, akár a városokban is. Ezzel kapcsolatban mindenképpen a szociális, a család, illetve a szegénység elleni, vagy a nőjogi politika koordinációjára van szükség. Ez azt jelenti tehát, hogy európai szinten is jobban kell koordinálni ezeket a szakpolitikákat. Ehhez egy nagyon erőteljes kezdeményezésre van szükség, hogy mindenképpen tegyünk valamit az ellen, hogy az ellen a jelenség ellen, hogy úgy tűnik, hogy a nők egyre kevesebb gyereket vállalnak. Aztán itt van egy második jelenség, azoknak a területeknek az elnéptelenedése, amelyek eh, nehezen megközelíthetőek vidéki területek. Itt egy kicsit differenciált a helyzet. Nem mindenhol jellemző. Bizonyos hegyvidékeken különösen jellemző ez, például az Alpokban, ahol, de el, előfordul az is, hogy megállt az elvándorlás, sőt, visszatérnek a vidéki vagy hegyvidéki területekre az emberekre. Hát itten, itt lehetne leginkább felhasználni a strukturális alapokat. Úgy gondolom, hogy a strukturális alapoknak még inkább differenciálni kéne a strukturális tehát a strukturális alapoknak sokkal jobban kéne differenciálni tudni, és ezt a problémát megfelelően célzottan kezelni. Úgy gondolom tehát, hogy a fejlesztésben van a helyzet kulcsa. Van itt egy probléma, amit szerintem makroökonomiai feltételrendszerrel is meg lehet oldani. Sokszor a tagállamok vagy a, tagállam, a tagállamok vagy a régiók tesznek valamit azért, hogy fejlesztenek egy vidéki területet, de ezzel egy időben sajnos megvonják vagy csökkentik azokat a szolgáltatásokat, amiktől élhetővé válnak ezek a területek. Tehát egy minimum, egy minimum szolgáltatási szintre van szükség, Hogyha ez nincs meg, akkor lehetetlenné válik az élet a lakosság számára. Kérem, erre is figyeljünk. A, úgy gondolom, hogy a piac nem tudod megfelelően működni, hogyha nincsenek jelen a, akár a közszférában, akár a magánszférában ezek a szolgáltatások. Sokszor a kis önkormányzatok különösen megszenvedik ezt a problémát, nekik még inkább megvannak kötve, nekik a kezük még inkább meg van kötve. úgy gondolom, hogy nem csak a közszolgáltatásokat, hanem a magán eh, kézben lévő szolgáltatásokat is mindenképpen fejleszteni kell ezeken a területeken. Aztán fontosnak tartom azt, hogy a hagyományos termékeket eh, és előállítását is támogassuk, illetve a eh, megújuló energiaforrások politikáját is. Sok esetben megújul a gazdaság egy-egy vidéki területen, pusztán azért, mert megújuló energiaforrásokat kezdenek el, vagy megújuló energiaforrásokkal kezdenek el foglalkozni, avagy egy hagyományos terméket kezdenek el megfelelőben forgalmazni. Amikor szolgáltatásokról beszélünk, akkor nem csak a postára gondolok, mert sok esetben a vidéki falvakban már bolt sincsen, úgyhogy nem csak a közszolgáltatásokkal van gond, hanem a magánszolgáltatásokkal is. Éppen ezért mindenképpen el kell gondolkodni a megoldáson, illetve jó lenne, hogyha segítséget tudnak nyújtani, és bizony be kell ismerni, hogy itt a piac nem igazán működik. A szolgáltatások nem mindig elérhetőek. Köszönöm. Köszönöm szépen most a, eddig a regi szakbizottság tagjait hallottuk, most pedig az Európai Bizottságnak adom át a szót. Parancsoljon. Köszönöm szépen, köszönöm a jelentéstevőnek, hogy ezt a rendkívül fontos témát felelevenítette. Nagyon aktuális kérdésről van szó, hiszen mostanában gondolkozunk el a jövőbeli változtatásokon a kohéziós politika jövőjén. Nagyon komoly kihívások tehát ezek. Mindenképpen egy új kohéziós politikára van szükség. Nagyon sok eszköz van, amelyre az előadó is felhívja a figyelmet, és ebben a periódusban megpróbáljuk ezeket integrálni, és okosabban használni őket. sok lehetőség van a térségben a helyi segítségnyújtásra, a problémához közelebb, mint eddig. Üdvözöljük tehát az együttműködést. A 2020-as program jegyében is a kohéziós jelentés majd új feladatokat ró ránk, és elemzi a helyzetet. Köszönöm. Please, the floor is yours uraim, kívánnak-e hozzászólni? Terjesz asszony, köszönöm szépen. Természetesen köszönetet kell mondanom az összes hozzászólásért. Szerintem ez egy nagyon gazdag vita volt. Nagyon érdekes javaslatokat, ötleteket hallottunk, és mindannyian egyetértünk abban, hogy ezzel a témával foglalkozni kell, mindannyiunkat aggaszt a helyzet, és úgy gondolom, hogy az Európai Unió tehet azért, hogy segítsünk a probléma megoldásában. Beszéltünk hogy a szubszidiaritás elvéről, teljesen egyetértek azzal, ami ezzel kapcsolatban elhangzott. Leginkább a helyi önkormányzatok ismerik a helyzetet, ők tudnak leginkább hatással lenni a helyzet alakulására, de megfelelő eszközökkel kell őket felruházni hogy élni tudjanak ezzel a helyzeti előnyel, és tudják kezelni a helyzetet. Nagyon bonyolult és összetett egyébként ez a helyzet. Abban is mindannyian egyetértünk, hogy a probléma nem le, problémát nem lehet varázsütéssel megoldani, illetve nem egyféleképpen kell megoldani a különböző demográfiai kihívásokat. beszélhetünk arról, hogy erre vonatkozóan szükség van alapra, vagy sem. A többség majd eldönti. De van itt egy nyilvánvaló dolog. Meg kell nézni, hogy hogyan lehetne a lehető leghatékonyabban felhasználni eszközeinket, hogy megállítsuk az elvándorlást, illetve az elnéptelenedést sokszor a helyi önkormányzatok arról számolnak be, hogy nem tudják, hogy hogyan lehetne hogyan lehetne úgy felhasználni az Európai Uniós alapokat, hogy megállítsák ezt az elvándorlást, az elnéptelendést. Ezen kell elgondolkozni. Úgy tűnik, hogy az európai alapok jelenleg nem képesek arra, hogy megállítsák ezt a folyamatot. mindenképpen előre kell tudni tervezni a szakpolitikákat, és figyelembe kell venni a demográfiai kérdéseket, tehát ezzel foglalkozni kell. Beszéltünk a különböző, beszéltünk például a születéspolitikáról, vagy, a, vagy arról, hogy hogyan lehetne a közvetítést megoldani, a közvetítési politika. Nos, úgy gondolom, hogy itt is lesz az Európai Uniónak mondani valója, hogy lehet például a család életet a szakmai élet összeegyeztetni. Természetesen mindenki eldöntheti azt, hogy hol szeretne élni, senkit sem akarunk arra kényszeríteni, hogy vidéken éljen. Arról van szó csak, hogy megadjuk a lehetőséget azoknak, akik a falvaikban szeretnének élni, hogy ezt megtehet, megtehessék de sokszor az emberek, bár ott szeretnének élni a falvaikban, vidéken, kénytelenek elhagyni a falut, mert nincs megfelelő közlekedés, hiányzik az infrastruktúra, az oktatási infrastruktúra, az egészségügyben sincsenek megfelelő szolgáltatások, erről beszéltünk. Arról van itt szó, hogy megfelelően kell tudni tervezni, okosan, mert itt nem arról van szó, hogy minden egyes faluban kell egy oktatási központ, egy sportközpont, egy, igaz, egy egészségügyi központ, egy szabad idős központ. Nem erről van szó, jól kell tudni tervezni. Fontos, hogy a vidéken élők hozzáférhessenek ezekhez a szolgáltatásokhoz. azt hiszem, hogy mindenkinek van valami mondani valója erről a témáról, Mindenképpen érdekes lesz majd ezt a témát eh, a továbbiakban is megvitatni, és eh, remélem, hogy össze tudjuk gyűjteni az összes olyan gondolatot, ami elősegíti azt, hogy ezeket a eh, negatív demográfiai folyamatokat megállítsuk. A, amikor legközelebb napirendre tűzük ezt a kérdést, akkor már lesz egy munkadokumentum, megpróbálom addigra ezeket a észrevételeket beleszőni a munkadokumentumba és akkor azt hiszem, hogy részletei, nagyobb részletességgel tárgyalhatjuk meg ezt a kérdést. És remélem, hogy így sikerül majd ezeket a kihívásokat is megoldani. Köszönöm. Köszönjük, és köszönöm mindenkinek ezt a tartalmas vitát. Várjuk a júniusi jelentés, majd akkor még lesz egy eszmecserénk. Most folytatjuk a következő napirendi pontunkkal az ülést eszmecsere az Európai Bizottsággal a városfejlesztési menetrenddel kapcsolatban. Emlékeztetem önöket, hogy nagyon sok erőfeszítést tettünk már annak érdekében, hogy az Amsterdami szerződés, mármint a városi agendáról szóló, megvalósuljon. Nagyon sok workshopot szerveztünk, eseményt a régiók bizottságával, a Kotek szakbizottsággal, és Júliusban is tervezik a Koter Bizottsággal az újabb együttes eseményt. Az Urban Agenda első sorai között szerepel a partnerségek, a 12 partnerségre vonatkozó cselekvési terv, mint prioritás. Ehhez több fejlesztési európai intézménynek össze kell fognia. Az idei év végéig várjuk a bizottságtól és a tanástól a jelentést az agenda megvalósulásáról, a partnerségek kialakulásáról, fejlődéséről. Persze addig lesz még bőven egyeztetés. A mai azt a cél szolgálja, hogy a regi bizottság tagjai tájékoztassuk a jelenlegi helyzetről, Papensz urat üdvözlöm, aki a DG Regio főigazgató helyettese, aki beszámol nekünk a jelenlegi helyzetről, amely alapján vitát folytatunk majd, és remélhetőleg tovább lépünk. Parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Azzal kezdeném, hogy megköszönöm a bizottság nevében az Európai Parlament és az Önök Bizottságának sok-sok inputját, nagyon hasznosak voltak ezek. Miért? Miközben sokféle válság közepette evickél Európa, és sokféle veszély, probléma aggaszt minket. Jó, hogy az amsterdami megállapodás végrehajtásától függően elindult, és a különböző, legkülönböző partnerek hatékonyan együttműködnek. Az Urban Agenda legfontosabb kulcsszava az együttműködés, és a bizottság nevében elmondhatom, hogy ez nagyon jól működik, nagyon aktív. Az Urban Agenda lendületesen beindult, mármint a végrehajtása Van bőven probléma, amit meg kell oldani, sok kihívással nézünk szembe. Én a városlakókat szívesen nevezem citizennek, így más aspektusa is kidomborodik a kérdésnek. Az együttműködési projektek a tagállamok között és az Európai Bizottságok között ugye sokfélék a városok, a helyi regionális önkormányzatok, az Európai Parlament mellett más résztvevők is vannak, ezeket megpróbáltuk összefogni. Minden partnerségi körben van egy fő szereplős, a programban például a DG Home, a bizottság részéről, másokat a tagállami hatóságok, másokat helyi önkormányzatok vezetnek. A lényeg az, hogy ezekre a partnerségi szövetségekre láthatóan nagy az igény. Az első négy partnerség már működik. A városi szegénység, a migráció, a légszennyezés és a lakhatás problémái köré fogalmaztuk meg ezeket a programokat és ez a négy partnerség cselekvési terve készül, nyára elkészülnek, július-augusztusra már lezárulnak a tagállamokkal és a különböző szereplőkkel a viták, és kijelölődnek ezek a konkrét cselekvési tervek. Ezeknek mindegyiknek három vonulata van. Legisláció, jogalkotás, finanszírozás és végrehajtás. Ezen a három területen, mind a három területen van szerepe a bizottságnak, a parlamentnek, hát a jogalkotás területén eleve, de azért tudnunk kell, hogy ezekre a dolgokra nemzeti, regionális szabályok is vonatkoznak, nem csak Európa. A funding, a finanszírozás tekintetében ugye a városoknak sok finanszírozási forrása lehet, de egyes városok megszorulnak, eladósodnak, ezeken kell segíteni. A tudás megosztás is egy fontos aspektusa ennek. Az EU-ban az egyes városok fejlettségi szintje nagyon különböző lehet, és látható, hogy egyes városok rászorulnak arra, hogy megismerjék más sikeresebb városok együttműködési mintáit, cselekvési programját, és hát ebben is tudunk segíteni. Terjesztjük az igét. A bizottság egyik fő célkitűzése az volt, hogy az urban policy különböző ágazatait egy kicsit egy irányba tereljük, egyszerűsítjük a támogatási struktúrákat. Remélem ez sikerülni fog, mert segíteni a hatékonyságot. A DG Regio uh, koordinálja ezeket az erőfeszítéseket, de legalább másik négy DG is érintette a bizottság részéről. A bizottságon belül jó az együttműködés, tehát végül is itt csak a bizottságon belül kell a megfelelő szakértők cseréjét, együttműködését megszervezni. Szomorú is lenne, hogyha ez nem sikerülne. És persze szolgáltatások is rendelkezésünkre állnak a bizottságnál. Van egy inter-service Group, amely tanácsadóként segíti a különböző dg munkáját és együttműködését. Tehát a magunk részéről a harmonizáció az együttműködés zajlik. A bizottság ösztönzi a projektértékelések egységesítését, nehéz még a városi projekteket is összevetni egymással, nem beszélve arról, hogy a vidéki és városfejlesztési projekteket. Fejlett jó metodusok, metodikológiák működnek, de ezek túl sokfélék, és szeretnénk ezeket is egy kicsit egynevezőre hozni, hogy a hatástanulmányok összevethetők legyenek. Még benne vagyunk a munka közepében, bizonyos dolgok elkezdődtek, a tanács felé már jelentést tettünk, de az első konkrét eredményeket majd július-augusztusban tudjuk elmondani, és a pozsonyi együttműködési fórum prioritásainak érvényesítése is elkezdődött, de ezeknek az eredményéről 2018 előtt nem nagyon tudunk nyilatkozni. De arról, hogy milyen Programokat javaslunk, milyen fellépéseket, azt már tudjuk, és nagyon komolyan vesszük, hogy ezeknek a prioritásoknak meg kell jelenniük a konkrét programokban, az együttműködési sémákban. A városokkal a civil szervezetek szintjén egyaránt, és ebben örülnénk a parlament támogatásának is, hogy ezekről legyen folyamatos vita, Továbbá az a fontos számunkra, hogy az elérhető információkhoz való hozzáférést tovább könnyítsük. Van már egy weboldalunk, ahol bármelyik város mindent megtalál a különböző kezdeményezésekről, de még ezt is tovább szeretnénk fejleszteni az IRD-vel egy egyablakos információszerzési portált akarunk indítani, ahol például arra vonatkozóan is tanácsot kapnak a tanácsok, hogy hogyan hajtsák végre a fejlesztési programjaikat, és az különböző alapokat hogyan kössék össze egymással. Elég sok támogató alap van, de néha már az a baj, hogy a városok nem igazodnak ki ezek között, nem tudják, hogy melyik hogy működik, hogy kell őket megpályázni, melyik melyiket zárja ki, melyik támogatja a másikat. Ebben is tudunk segíteni. A városok konkrét problémáiból kiindulva nem csak felülről lefele, hogy szerintünk mi a fontos. Fontosnak tartjuk azt is, hogy a kohéziós politika programjain belül folyamatosan lássuk, hogy mi zajlik. Elkezdődött egy munka, és szeptemberben fog az majd kicsúcsosodni az érdi vonatkozóan az IRDF és egyéb alapok jelentős része mehetne a városokhoz 5-15-10 százalékos arányok ezek alaponként, a hetes cikk mondja ki ezt, de miközben a tagállamok is maguk is elfogadták ezeket a kritériumokat. A városokig mégsem jut el mindig ez az információ, és nem érvényesül egységes prioritás érvényesítés. Ezt szeretnénk a kezünkbe venni, hogy valóban egységes kritériumok, trendek, irányok alapján, és ne teljesen holisztikus módon történjen a pénzpályázás. Az, az össze nem fogott fejlesztgetés gyakran olyan helyzetekhez vezet, hogy egymással ellentmondó fejlesztési projektek egyaránt kapnak pénzt. Vannak területi ö, eszközeink is, nem csak városi eszközeink, ezeket széles körben használják a hetes cikk megvalósítására. A funkcionális terület is egy alapterminussá vált nálunk, nem csak városokról beszélünk, hanem a városi térségek és a vidéki térségek együttműködési frontvonalán levő térségekről is beszélünk. És a jelenlegi teritoriális eszköz láthatóan nagyon népszerű. Sokan felfedezték, és rájöttek, hogy logisztikai problémákat meg lehet oldani vele. Mi ennek csak örülünk, és ezt a teritoriális eszközt szeretnénk reklámozni, mert vannak olyan területek, amelyek átmeneti jellegűek, tehát se nem városiak, se nem vidékiek egyértelműen, és nekik ez kifejezetten az Astria és a, a teritoriális megközelítés segítségével így ők is támogatáshoz juthatnak. Működik a dolog, de még az elején tartunk. Van egy Innovative Actions nevű eszközünk is. Első alkalommal fogalmaztuk meg ezt. Most volt a második pályázati kiírás, az első kiírási körben 400 jelentkezést kaptunk a városokból, migrációval, energia ügyel kapcsolatos projektekben. Látható, hogy az ilyen innovatív projektekre nagy igény van a városokban. Próbáljuk ezt kielégíteni. A második kiírás óta is már egyből 200 jelentkezőnk adódott. Láthatóan ez is ki fog merülni hamarosan. A városi innovatív fellépések alap láthatóan sikertörténet, és váratlan pozitív meglepetés, hogy ezért ilyen ekkora a kereslet. Tehát megírjuk a jelentésünket a társnak még idén, ehhez persze konkrétizálni kell az első cselekvési terv fellépéseit, hogy mire várunk, mire lehetne újra befektetni. Azt is ellenőriznünk kell, hogy ezek a különböző intézkedések eh, hogyan függnek össze. Gresso asszony az EU Urban Agendájának kiváló szakértője, de szélesebb körben is látja ezeket a kérdéseket. és az ő segítségével rendezünk majd egy városi fórumot, ki akarunk menni Brüsszelből, Rotterdamot néztük ki, színhelyként háromnapos szimpóziumot tartunk, reméljük, hogy az Európai Parlament képviselői is eljönnek majd, úgy érezzük, hogy ez egy nagyon hasznos esemény lesz. Tehát zajlik az élet, pezseg minden szereplő, akárhova nézek, azt látom, hogy eh, nagy ez igény ezekre a programokra, nem csak az Urban Agenda programjaira, hanem mondom a teritoriális megközelítés is sokaknak bejön. A máltai elnökséggel aktívan együttműködünk annak érdekében, hogy főleg ez a teritoriális aspektus a jövőben még jobban kidomborodjon. És eljött annak is az ideje, hogy levonjuk az első következtetéseket, hogy hogyan érdemes tovább lépni. Nyilván örömmel válaszolok a kérdéseikre, és ahogy elmondtam már, az év második felére már lesz sok-sok konkrét adatom is, jelenleg a feldolgozás az még tart. Köszönöm szépen! Nyilván követjük majd a dolgok alakulását, és legkésőbb az év végén újra találkozunk, vagy akár már hamarabb is a Kater bizottsággal. The... Most a Regi Szakbizottság képviselőjének adom meg a szót, Veszál asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm én is a jelentést. A városi program helyzetéről. Úgy gondolom, hogy nagyon jó a jelentés, amit elfogadtunk, nem csak itt a regiben, hanem a plenárison is. Mm, igazán útmutató. Most először minden teljesen egyértelműen és erőteljesen rámutattunk erre. A demográfiai átalakulással kapcsolatban is elhangzott már, hogy milyen szorosan összefonódik a város és a falu és ez az ellentét, amit politikai okokból építenek fel, halálos. Vannak nagyvárosok, kisvárosok vidéken is, a, a funkcionális terekben, és éppen ez az oka annak, hogy ezt így dokumentáltuk. Azt is említette, hogy mennyire fontos a parlament szerepe mindebben. Nem csak az elején és esetleg a végén, hanem a köztes szakban is. Úgyhogy azt szeretném, hogyha a meglévő adatokat juttassák el hozzánk is, mert mindaz, amit most éppen elmondott, hogy a kohéziós fórum itt áll előttünk, és a jelentés kidolgozása során fontos a különböző elemek kialakítása is. És a, a városi program a, kivondottan fontos ebben akkor, amikor majd vitatkozunk, amikor az álláspontunkat bemutatjuk, és mindezt majd a jelentések segítségével tesszük. Van egy kérdésem is, illetve egy kívánságom, ha szabad így fogalmaznom. A várospolitika, az Urban Agenda politikája mindannyiunk, szív, mindannyiunk szívügye. A parlament részvétele véleményem szerint nagyon jó lenne, hogyha intenzívebb lenne. Nem csak a mi részünkről, hanem ha más is ezt igényelné, hiszen mi mindig is hangsúlyoztuk minden formában, hogy részt akarunk ebben venni. Kell is, hiszen mi vagyunk azok, akik képviseljük a régiókat, az állampolgárokat, és anélkül, hogy túloznék, szeretném, hogy azok a dolgok, amelyek tehát, hogy elfogadják, hogy a, a nem működő dolgokról mi tudunk legelőször, hiszen velünk közlik az emberek. Nekünk vannak a kvázi füle, fülek, a füleink a, a különböző helyszíneken. Úgyhogy pozitívan szeretném megfogalmazni, és akkor azt mondhatnánk, hogy mi hamarabb látjuk, hogy mit lehetne még tenni ahhoz, hogy a projekt előrébb mozduljon. Köszönöm. Köszönöm én is. Van Miltenburg úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hollandiában először is, és hollandiul beszélek, először is köszönetet szeretnék mondani, mert úgy gondolom, hogy ez a dokumentum kiválóan halad. A felek nagyon jól tárgyalnak, Amsterdam nevében is mondhatom el. Amire várunk, az most az az, hogy megszülessen az első négy akcióterv. Vesztválasszony, azt hiszem az Európai Parlament érintettsége kimondottan fontos. Az akciótervek lehetőség szerint gyűjtőpontok is lehetnek, és az Európai Parlament társjogalkotó is. Éppen ezért azt kell kérdezem, hogy hogyan vonják be az akciótervek kidolgozásába az Európai Parlamentet. A második kérdésem, hogy a bizottság véleménye szerint milyen egyrészt a finanszírozott projekt, projektek előrehaladása, amelyet az Urban Agendával finanszíroznak, és a partnerség közti kapcsolat. A projekt eredménye hogyan lehet jó példaként bemutatni, hogy mások is tanulhassanak belőle, és hogyan lehet mindezt az akciótervekben is hasznosítani. Köszönöm. Köszönöm szépen, Maletics asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm én is a az összefoglalót. Azt szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon örülök annak, hogy ön is kiemelte, hogy a tudás mennyire fontos az akciótervekben, és a tapasztalat megoldása, a bevált gyakorlatok megoldása. Nos, valóban erre szükség van a városok szempontjából. A, a polgármesterekkel tárgyalok a különböző tagállamokban is, akkor az az érzésem, hogy mindannyian úgy látják, hogy egyfajta útmutatót kellene kapniuk az Európai Uniós szintről a városoknak, arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet fenntartható módon fejlődni, hogyan tudják a különböző folyamatokat ö, ki egy, egyensúlyban tartani, hogy a legjobb eredményeket érjék el. Úgy gondolom, hogy jó eszköz lehetne a az európai fővárosok választása, kiválasztása is, hiszen különböző díjak is vannak, a mm, Európai Főváros, Sportfővárás, Barcelona, Amsterdam a kulturális fővárosok címét is megkapta. És akkor, amikor azt nézzük, hogy mit kellene tennünk a városok szintjén ahhoz, hogy ezt a fajta díjat, vagy ilyen jellegű díjat valaki megnyerjen, elnyerjen, akkor ahhoz jó lenne, hogyha megfelelő útmutatás is lenne, hogy hogyan tud egy város az innováció városává, a vállalkozások városává válni. Tehát a, amit Amsterdam kidolgozott például, az amsterdami programban, amit kidolgoztak, úgy gondolom, hogy fontos. Az első prioritás a munkahelyteremtés, a készségek és a helyi gazdaságok támogatása. Ezt össze kellene valahogy kapcsolni, és ezt szeretném látni az akcióterben. Össze lenne össze kellene kapcsolni a különböző díjakkal, például az európai díjakkal, hogy az akcióterv és ez az útmutató konkrét információt is ö, tartalmazzon a különböző lépésekről, folyamatokról. Ez az egyik dolog, a másik pedig azzal kapcsolatos, amit most nemrég tárgyaltunk a demográfiai változásokról. A 12 prioritás között nincsen még a demográfiai változás, de, de nagyon komolyan összetudnánk kapcsolni mindezt, mint a, a szegénység, lakás és a munkahelyteremtés is. Remélem, hogy az akciótervben majd meg lesz, benne lesz ez a szoros kapcsolat a demográfiai változáshoz való kapcsolat is. Köszönöm szépen Malletics asszony, Volker Sziszta úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy ha reagálnunk kellene közvetlenül arra, hogy mit is jelent a kohéziós politika, akkor mindannyian egyetértenénk abban, hogy elmondjuk, hogy nincs másról szó, mint hogy a gazdagabb és szegényebb területek, városi és falusi területek közötti szakadékot áthidaljuk. A városok nagyon sok társadalmi és gazdasági kihívás oka, de megoldása is. A várospolitika erősítése az Európai Unióban és a különböző területeken éppen ezért a társadalmi befogadás szempontjából is fontos. És hát arról is van szó, hogy kiválósági központokat tudjunk a vállalkozások, foglalkozások számára kidolgozni, de ez nem szabad, hogy ahhoz vezessen, hogy innováció nélküli központok sivatagai, sivatagok alakuljanak ki. Úgyhogy azt kellene biztosítsuk, hogy a városi fejlesztés kihasson a vidéki területekre is. Jó példák vannak erre, például a közlekedési kapcsolatok a városi területek és a vidék között, a kommunikációs hálózatok, amelyek közelebb hozzák az embereket minőségi foglalkoztatási lehetőségeket lehet így a tényleges foglalkoztatás területén is támogatni. Nagyon fontos ez az Európai Unió számára. Esélyegyenlőségre van szükség az Európai Unió teljes területén. Nagyon örülök már most annak, hogy lesz egy új interaktív része a városi programnak, amit a bizottság beterjesztett, de a bizottságnak úgy gondolom biztosítania kell a fordítást, mert jelenleg csak angolul van meg a weboldal, ami nyilvánvalóan ha, ö, akadályozza a polgárokat, nem mindenki tudja így kihasználni ezeket a lehetőségeket. Pénzt, időt kell biztosítani ahhoz, hogy az állampolgárok ezeket a tartalmakat megkapják. Ez a, az Európai Unió lényege. Albrecht úr. Köszönöm el, elnézést kell kérjek, hogy később jöttem, a Költségvetési Szakbizottságban voltam, de kész kérdéseim is vannak, úgyhogy először is hangsúlyozni szeretném, hogy a különböző főigazgatóságok koordinációjára jó példa van már. Remélem, hogy további jó példák is lesznek a jövőben. Például, amit Ivana is említett, például a, az innovatív akciók, a regi szakbizottságban az innovációs díj pedig nem ide kapcsolódik. A teljesen más főigazgatóság alá tartozik. De remélem a koordináció az erősödni fog, a parlament ezt folyamatosan kéri. A pozitív a következményei, következményekre vonatkozik, ha például minden jól megy majd a hetes cikkel kapcsolatban, a a 10%-os emelésre vonatkozóan, akkor az, az nagyon jó eredmény lenne. A következő hónapokban úgy is fogunk tárgyalni erről. De azt kérdezem akkor, hogy meg lehetne erősíteni ezt, hogy hajlandók erre az emelésre. Ami a parlamenttel való együttműködést illeti, úgy gondolom ez fontos a bizottság, de az Európai Parlament érdeke is. Erről többször beszéltünk már. Fontos, ez a mi érdekünk is, hogy részt vegyünk ebben. A partnerségekkel kapcsolatban a városi intercsoport például a partnerségek valódi célját is megtárgyaltuk az Amsterdami Egyezményből levezetve. Mi is az akcióterv? Vajon azt várja-e a partnerségektől a bizottság, amiből most ugye 12 van, a terv az megvan, tehát most minden megvan. Mi az elvárás? Azt várja-e, hogy teljesen új ötletekkel álljanak elő, és kísérleti ötletek legyenek, olyas teljesen újak, amiről még nem volt, amire még nem volt példa, vagy pedig azt, hogy hogyan lehetne helyreállítani, korrigálni, javítani az eddigieket mi van a városi programban? Jobb jogalkotás, jobb finanszírozás, stb. Tehát mi a terv? Teljesen új ötletek, vagy pedig a jelenleginél jobban csinálni? Mert mi ugye új szabályokban eh, dolgozunk, és a program, ugye ezek nem egymást kiegészítők. A, a partnerségi program három év, mondjuk 2017-től. 17, 18, 19-re szól és a jogszabálynak addigra már kész kell lennie. Mi van akkor az akciótervek és az új jogszabályok közti kapcsolattal? Mert az akcióterv lesz az eszköze az új szabálynak, vagy párhuzamos a kettő? Nos, ez a retorikai kérdés, de hát nyilvánvalóan azért csináljuk a dolgunkat, hogy eredmények legyenek de tudni kell, hogy az, egy, az eredmények bekerülnek-e az új jogszabályba. Mi a kapcsolat a kettő között, a partnerség és az új főigazgatóság által kidolgozott jogszabály között? Köszönöm. Ezek voltak tehát a megjegyzések, kérdések, és Popensz úr, megadom önnek a szót. Kérem, válaszoljon a megjegyzésekre. Köszönöm. Köszönöm én is a kérdéseket, köszönöm a megjegyzéseket, mindegyik rendkívül fontos, pertinens kérdés. Nyilvánvalóan nem tudtam sok mindenre kitérni rövid bevezetőmben, most, ha lehet, akkor tovább mondanám. Nyilvánvalóan a tudás kérdése az a kulcs. A városok nagyon eltérnek, a földrajzi egyensúly elsődleges cél, és ez csak egy, őszintén szólva csak kis részét fedi le Európának. A hetes cikk értelmében, amit a a tagállamokkal közösen a megosztott irányításon fogunk megvalósítani, már ezt kezeli. A városi fejlesztési, városfejlesztési hálózat már létrejött, itt rendszeresen találkozunk a, városokkal célirányosan próbáljuk meghallgatni őket, segíteni őket. Olyan dolgokon próbálunk segíteni, amiben lehetséges, nem csak források biztosításában. A városi innovatív akciók, ahogy tegnap beszéltünk, van ugye ezzel kapcsolatban már egy irányító testület, workshopokat szerveztünk, láttuk, hogy remek ötletek voltak, de hiányzott a minőség, vagy fordítva, hogy jó minőségű projekt volt, de nem volt innovatív. Most azonban azt látjuk már, hogy van lehetőség ebben. Nyilvánvalóan lehető legtöbbet próbálunk célirányosan tenni. Szemináriumok vannak Budapest, Vart, Varsóban voltunk, Görögországba akarunk menni. A városokban van lehetőség, de még nem jutottak el a, addig, hogy tegyenek. A, a mm, kiválósági pontok az a Horizon 2020, az más, erről nem is beszéltem. Mi az okos elképzelésekről beszéltünk, és az okos megvalósításokról. Ez fontos természetesen a városok számára is. Beszéltünk a kollégákkal az RTD-ben erről, és egy közleményen fogunk majd kijönni a Helsinki nagy eseményről, az okos végrehajtásra vonatkozóan. Nagyon fontos, hogy olyan legyen a rendszer, amivel a, az elmaradásban lévők is be tudnak kapcsolódni, és elindulni kapcsol, tudnak, és akkor a, a megfelelő szeg, segítséggel eljutnak a kiválósághoz, eljutnak arra a programra, hogy versenybe szálljanak másokkal más programokban. Tehát kilépünk, kimegyünk, látjuk, hogy lehet javítani Európa szerte a részvételen. Az innovatív lépések, az innovatív akció magja a városi program. Ebben van migráció, mobilitás, tehát mind, mindaz, ami ott van, azt mi tovább visszük, és megnézzük, hogy ebben az eszközben hogyan használható. Ahogy tegnap is beszéltünk erről, megpróbáljuk majd összefoglalni az első projekteket, amelyeket végrehajtak. A második csomagot azt ez évben indítjuk el, de minél gyorsabban próbálunk tanulni mindebből, és javaslatokat is tenni az akciótervnek megfelelően. Ha van valami, van valami hiányosság, akkor talán egy jó projekttel rá tudunk arra mutatni, hogy hogyan foglalkozhatunk ezzel. Ez a francia partnerekkel is például ők a, a megbízott hatóság, és készek vagyunk arra, hogy másokkal is mindezt együtt megtegyük. Fontos az is, hogy az Európai Parlament megmaradjon ugyanúgy, ahogy a kezdet kezdetétől. Júliusban jelenik meg az akcióterv. Mindenkit kértünk, még azokat is, akik nem tudnak közvetlenül a partnerségben részt venni, vagy eljönni, hogy küldjenek, küldjék meg ötleteinket. De a legfontosabb pillanat az most jön el. Megvan az első négy már júliusra. Remélem, hogy, hogy jó a papír, amit kaptam, mert ebben július-augusztus van. Tehát az első akciótervek már itt lesznek, és akkor látjuk majd, hogy mit lehet javítani, hogyan lehet hatékonyabbá, jobbá tenni, jobbá a szabályozást. Ez a kulcs és úgy gondolom, hogy az Európai Bizottságnak is új, meg lesz ezek alapján az előremutató útja. A hatástanulmányt is komolyan kell venni, és a mezőgazdasági főigazgatósággal zárójel, ugye nem silóként elszigetelve dolgozunk, hanem a vidéki programot a területivel együtt, a, a, a DG Regivel együtt csináltuk. Tudjuk mi is, hogy az e- a területek függnek egymástól. Igen, a teritorium, a területek összekapcsolása a válasz e, nem centrikus fejlesztés. Németország ebben, ez, e, ebből a szempontból kiválóan jár élen. Úgy gondolom, hogy támogatni kell az eszközeinket, így is, az együttműködés. Nem titok, Európában e, kis és közepes városok vannak zömmel, és vidéki területek. A globális szempontból ezek rendkívül fontosak, nem csak Európában melles, tehát az, hogyha a funkcionális területek kialakulását támogassuk, ez a jövő. A program az alapok szempontjából is fontos. Van egy kiváló tanulmány a, a területi fejlesztésre és a, a területi egyensúlyok és egyensúlytalanságokra vonatkozóan is. Ezért kell támogatni a, az irányt. A jövőre nézve persze nem tudok sokat mondani, Valószínűleg, különösen százalékokról nem. De úgy gondolom, hogy eh, most, amikor majd eh, kvázi bizonyítékokat is tudunk prezentálni, akkor ez komoly alapja lesz arra, hogy eh, végig gondoljuk ezt az irányt, mint egy, egy lehetséges jövőbeni szakpolitikai irányt. De hát ugye önök is tudják, hogy ez egy nagy folyamat, és nyilván a részünkről mindent megteszünk ahhoz, hogy ezt bizonyíthatóvá tegyük az Európai Parlamenthez és bármikor. Szívesen eljövünk, bemutatjuk adatainkat. Azt hiszem, ha nem tévedek, egy olyan 200 program van, fele városi, fele funkcionális területi. Szóval így működik a dolog, ami jó, bátorító. És akárhova is megyünk, a területi megközelítés egyre fontosabbá válik. Foglalkoznunk kell ezzel, a nagy EU célokkal is. Nagyon sok minden van, digitális energia, ezek nagy EU prioritások, és hát persze, hogy össze kell kapcsoljuk őket, meg kell nézzük, hogy hogyan tudunk ehhez hozzájárulni ebbe bekapcsolódni. A DG szempontjából, a mi főigazgatóságunk szempontjából is fontos, slankítottuk és e, megfelelő mederbe tereltük az egyik működést. Az, el, az eszközök különbözőek, például a Horizon az olyan kiválóság, kiválóság, mi pedig az EU városi programra építünk, és azt nézzük, hogy hogyan tudjuk a, Eh, ezek alapján a, külös, a speciális problémákkal rendelkező problé, városok problémáit megoldani. Nos, rendszeres megbeszélések vannak, és nagyon gyakorlatilag próbálunk dolgozni. A tanácsadói oldalról pedig igaz, Ezért mondtam, hogy célirányos tanácsadásra van szükség. Remélem, hogy hasznosak leszünk most véglegesítjük ezt egy ilyen belső feljegyzésben a kabinetünkön belül, a munkacsoportunkon belül, és remélem, hogy sikerül. A városok jelentkeznek, hogy van egy problémájuk, és nem csak stratégiát akarnak, hanem útmutatót, hogy hova fordulhatnak forrásért. Mert nem biztos, hogy ismerik a forrásokat, és tényleg szükségük van arra, hogy utat mutassunk számukra. Nos, ez a terv, ezt próbáljuk véghez vinni. Hát remélem, hogy válaszoltam a kérdésekre, mindegyikre. Nagyon komolyan vesszük ezt, és én is úgy gondolom, hogy a jövőre nézve a Regi Szakbizottság is útmutatókat adhat számunkra e kérdésben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm, hát ez bizonyára így lesz a továbbiakban is, a továbbiakban is a városfejlesztési menetrend de foglalkozunk majd, különböző eseményeket is szervezünk, és itt is alkalom nyílik majd az eszmecsére. Köszönöm szépen, és kérem, látogasson el a jövőbeli vitákra, eszmecserékre is a jövőben. Köszönöm. Foglalk, folytassuk a napirend szerint az ülést. Következő napirendi pontunk 11-es eszmecsel a Brexitről és a kohéziós politikáról. To, to remind you that there were... Nos, számos alkalommal beszéltük már arról, hogy a Brexitről és a kohéziós politikáról egyszer egy komolyabb vitát kéne tartani. Az Európai Parlament eh, ezzel kapcsolatos elképzeléseit a elnökök értekezete jóvá hagyta, ugye ők nevezték ki a, az Európai Parlament koordinátoraként, tár, főtárgyalójaként eh, Verhofstadt urat a Brexit-tel kapcsolatban. Három szinten folyik ez a folyamat. Az első szint, az első fázis, az 50-es cikkel kapcsolatos tennivalók. Úgy döntöttünk, hogy a follow-up az elnökök értekezete szintjén folyik, és a szakbizottságok megbeszéléseket tartanak azzal kapcsolatban, hogy a hatáskörükre milyen következményekkel lesz majd a Brexit. A különböző frakciók koordinátoraival konzultáltunk, ez is része a folyamatnak, hiszen a szakbizottságok elkészítenek egy dokumentumot a parlamentben. 50-es cikk, mikor elkezdődtek az 50-es cikkel kapcsolatos tárgyalások, a túr, az elnökök értekezlete szintjén folytatja a munkáját Hübner asszonynal egyetemben az AFKO elnökével, illetve a, az illetékes szakbizottságok is részt vesznek majd ebben a munkában. Az el, elmúlt elnök, bizottsági elnökök értekezlete ülésen Ferhofstadt úr arról tájékoztatott minket, hogy az első az első állásfogás után, amiről legutóbb is Strasbourgban szavaztunk, több állásfoglalás lesz még, ágazati politikákról is szólnak majd állásfoglalások, lesz egy konkrétan a regionális politikának szentelve, és ezzel kapcsolatban a mi munkánkra is számít, tehát, hogy bizonyos kérdésekben az álláspontunkat ki kell fejezni majd, és ezt fogják felhasználni majd a tárgyalásokon. A harmadik fázisban ugye el kell azt mondanunk, hogy az AFKO, amely az illetékes bizottság, illetve egyéb szakbizottságok fogják majd a folyamatot vezetni. Több ülésünk is volt már, a bizottsági elnökök értekezlete és Ferhoztatúr között és Bárnyé úr a felelős a tárgyalásokért az Európai Bizottság részéről. Ő is megjelent ezeken az üléseken többször is. Megmondta hát a parlament első állásfoglalás ebben a témában. Ma az lenne a javaslatom, hogy nyissunk meg egy eszmecserét Brexit és a kohéziós politika témájában. A frakciók, illetve az szakbizottság tagjai egyfajta irányt mutatnak a kidolgozandó álláspontunknak, ugye a tárgyalások során is valamilyen módon szükség lesz majd a munkákra. Megnyitom tehát a vitát, kinek van észrevétel ezzel kapcsolatban, ki szeretné kifejteni a véleményét. Albrecht úr. Uh, I, I think... Elnök asszony, azt hiszem, hogy a kohéziós politikára számos módon lesz hatással a Brexit. Lesznek közvetett és közvetlen hatások. Gondolkodjunk el azon, vagy a Brexitnek milyen hatása lesz az N plusz 3 szabályra a Brexitnek? Hogyha hogyha 2020-ig elvileg ben kéne maradni a rendszerben az Egyesült Királyságnak is felmerült tehát a kérdés, hogy a forrásokat hogyan fogja tudni előállítani. Bizonyos ígéreteket is tett már. A kohéziós politikában van egy 60 milliárdos kötelezettségvállalás, ugye ez egy elég közvetlen következmény, vagy hatás arra vonatkozóan, hogy ugye pénzügyileg hogy fog részt venni a Brexit a kohéziós politikában, az Egyesült Királyság a Brexit után 2019, 20, 21, 22, 23-ban. Ez tehát az első kérdés, mire választ meg kell keresnünk. Hogyha ugyanazt a módszertan tartjuk meg, mint mostani, tehát ehhez ragaszkodunk, nem biztos egyébként, tehát hogy ezt megtesszük, akkor de NAC 2-ben a GDP átlag 75%-ából indulunk ki. Mi, mi a helyzet a Brexit utáni időszakkal? Megváltoztatjuk. Hogy, hogyan fog az átlag változni? Csökken? Ha csökkenni fog az átlag, az azt jelenti, hogy, a, hogy lesznek olyan régiók, ahol a kevésbé fejlett kategóriából az átmeneti kategóriába kerülnek a régiók, ha egyáltalán megtartjuk az átmeneti kategóriát. Elképzelhető tehát, hogy a kohéziós politika feltételeit, kategóriáit át kéne gondolni, tehát lehet, hogy nem csak a GDP-re kéne gondolni majd, mint mutatószámra, lehet, hogy más más kérdéseket, más szempontokat is figyelembe kell venni, vagy a NAC 3-at is, vagy hogy hogyan gyűjtjük az adatokat, itt városfejlesztési kérdések is vannak. Szerintem nem magáról a Brexitről kell beszélnünk, hanem arról, hogy a mi szakpolitikánkra ez milyen hatással lesz, illetve hogyan lehet ezt megoldani, hogyan lehet kiküszöbölni ezeket a problémákat a jövőre nézve. Van még egy dolog, ami közvetlenül nem kapcsolódik, de hadd zárjam le ezzel. A regi szakbizottság számára ez rendkívül fontos. Milyen hatása lehet a kohéziós politikára a kétsebességes Európának? Lesz egy euró övezeti költségvetés, ez ugye Brexit, a Brexit következtetése. Tehát a Brexit következménye az is, hogy most már nagyon nyílt vita folyik arról, hogy az eurozónának lesz egy köve, lesz -e külön költségvetése nem közvetlenül kapcsolódik a Brexithez, de abból ered ez is. Tehát mi a helyzet 2020-tól a kohéziós politika finanszíroz, illetve statisztikáival, és mi lesz a kohéziós politikával. Köszönöm, Bosszinár úr. Köszönöm, elnök asszony. Én rendkívül hasonló módon gondolkozom, mint Ján. Többféle módon lesz majd hatással a Brexit a kohéziós politikára. Az biztos, hogy nagyon komoly hatással lesz. A kérdés az az, hogyan lehet ezt felmérni, hogyan tudunk tehát fölkészülni arra, hogy ezekre a hatásokra megfelelően reagáljunk. Egy, költségvetési megszorítások a Brexit után. Egy lyuk keletkezik majd, hogyha az Egyesült Királyság kilép, második dolog. a kohéziós politikával kapcsolatban most vannak olyan tagállamok, amelyek megpróbálják kihasználni a Brexitet, és ezt használják fel ürügyként, hogy megváltoztassák a kohéziós politikát. Mindenféle érvet előhúznak majd, hogy miért kell a kohéziós politikát megváltoztatni a Brexit miatt. Harmadik dolog. Arra is gondolnunk kell, hogy milyen hatásai lesznek a nettó befizetőkre és a kohéziós tagállamokra. A nettó befizetők kihasználják a Brexitet még pedig arra, hogy vagy a kohéziós allokációkat csökkentsék, avagy arra, hogy véleményük szerint, illetve számukra pozitívabb megállapodást kovácsoljanak ki, és ne felejtjük el, hogy ennek lehet, hogy a jövőre nézve lesz súlyos hatása a kohéziós politikára. Aztán az Európai Bizottság jelenleg méri fel azt, hogy Skóciának és Skócia esetleges bennmaradásának milyen hatása lehet a kohéziós politikára. Ez is egy nyitott kérdés, Tudom, hogy nem könnyű a kérdésem megtalálni a választ, de ne feledjük, hogy minden nüansz számít, nagyon sok kérdés merült fel. A Brexit, illetve a kohéziós politikai összefüggésében. Aztán még itt van a NADSTU kérdése mielőtt egyáltalán neki mennénk a kohéziós politika jövőjéről szóló vitának, még előtte számos kérdésre meg kell találni a választ. És remélhetőleg meg tudjuk oldani ezeket a problémákat. Köszönöm, Bresszó asszony! Köszönöm szépen, elnök asszony! Ahogy a kollégák már utaltak rá, itt két problémával állunk szembe. Az egyik arra vonatkozik, hogy a jelenlegi tervezési időszakban hogyan zárjuk le a kohéziós politikát. Ugye a következő, a következő időszak végén nem 2020, hanem 2023. Ezt, tehát a 2020 és 23 közötti időszakot Egyesült Királysággal együtt vagy nélkülük kell elképzelni. Pénzügyi szempontból ez nem elhanyagolható. Aztán kontingens és kapcsolódó kérdés. Hogyan lehet újra definiálni a kohéziós politikát az Egyesült Királyság hiányában persze, az is kérdés, nem mellékes, most akkor Skóciának mi lesz a sorsa? Az biztos, hogy meg fog változni a GDP átlag, nyilván csökkenni fog, mert az Egyesült Királyság nagy ország, ahol általában nagyok a magas GDP, és az is felmerül, hogy ez, ennek kapcsán hogyan fog megváltozni az egyes régiók besorolása biztosan lesz sok olyan régió, amely jelenleg jelenleg kedvezményezetje a kohéziós politikának, és utána majd átmeneti régióvá minősül. Véleményem szerint föl kell kérni a bizottságot arra, hogy becsléseket készítsen nekünk, ezekről az adatokról. GDP hogyan fog megváltozni, hogyan fognak átalakulni a kategóriák, illetve besorolások, a régiók számára ez pénzügyileg mit jelent, milyen opciókat tár fel, vagy lát a bizottság. hiszen a kohéziós politika jövőről szóló vita most kezdődik. Ilyen adatokra nagy szükségünk lesz, ez alapján lehetne elgondolkodni a jövőn, és nagyon fontos, hogy az érintett felek is részt vegyenek ebben a folyamatban. Állami szinten és magánszinten is. És erre nagyon gyorsan szükség van, mert egészen biztosan most kéne a kohéziós politikát megreformálni, vagy átalakítani a következő parlamenti ciklus előtt. Ezzel párhuzamosan a gazdasági adatokra is szükség van. Ilyen adatok hiányában nem igazán lehet vitát nyitni a tagállamok között, avagy a parlamenten belül. Jó lenne, hogyha megfelelően fel lennénk vértezve, hogy a kohéziós politika vitájáról beszélni tudjunk. Egy stabil, korrekt, realista elemzésre kell, hogy hagyatkozzunk. Mit jelent a különböző tagállamok számára ez a változás? Nagyon sok nettó befizető ország van, például Olaszország, de nekik, például a hazámnak is komoly költségvetési nehézségeik vannak. A jövőbeli tagállami költségvetések kialakításának szempontjából is fontos az, hogy tisztán lássunk, és hát döntéseket kell hozni, minél gyorsabban. A javaslatom tehát az, hogy a bizottság az összes ilyen adatot szállítsa le számunkra, tehát becslések, adatok, jó lenne, hogyha tisztán látnánk, és mi hamarabb elkezdhetnénk a vitát. Azt hiszem, hogy a mi szakvéleményünk nagyon fontos lesz majd, talán döntő is, nem lesz egyszerű ezt kialakítani brexit kapcsolatban. lehet, hogy vannak olyan szakbizottságok, amelyek formális szempontból, vagy jogi szempontból öm, jobb, vagy evidensebb a kapcsolat közöttük és a Brexit között, de azért a mi szakbizottságunk véleménye sem elhanyagolható, egyáltalán nem, sőt nagyon bonyolult módon vagyunk érdekelve. Ezért fontos az, hogy megfelelően pontos, megbízható képet kapjunk a bizottságtól. Köszönöm. Thank you very much, Mr. Köszönjük szépen. Nikolson úr, öné szó. Köszönöm elnök asszony. Először is leszeretném szegezni, hogy Lur urat képviselem itt az ECR koordinátorát, tehát nem a saját szavaimat fogják halljan, hallani, ne lőjék le az üzenethozót, én csak felolvasok valamit. Van saját vélemény is a dologról, de először felolvasom, amit rám bíztak. Lurel úr a következőket írta. Köszönöm, elnök asszony, hogy napirendre tűzte ezt a témát. A Brexitnek nagy komoly hatása lesz a kohéziós politikára, ez világos. mind költségvetési elkötelezettségek szempontjából 2020-ig, illetve a 2020-as MFF vonatkozásában. Az Egyesült Királyság kilépése vagy kisebb kohéziós pénzeket jelent, vagy másfajta elosztási mechanizmusokat fog kikényszeríteni. Én szeretném a kohéziós politikát a Westphal jelentés alapján támogatni. Az omnibus szabályozás tükrében négy fő gondolatom van. A miniszterelnökünk Tusk úrnak levelet írt, amelyben partnerségéről biztosítja a Brexit utáni időszakról vonatkozóan is. Ezt az ECR támogatja. Ha közvetlen szerepünk nem is lesz a kohéziós politika finanszírozásában, együttműködésre hajlandóak vagyunk, és szerintünk, és remélhetően lesz kölcsönös érdek ebben ugyancsak kölcsönös érdek vezérelheti a regionális fejlesztési projekteket, a szakmai cseréjét a szakértőknek, a tudósoknak, és ahogy Teréza mely levelében is szerepel, számos olyan terület van, ahol az Egyesült Királyság kormánya továbbra is folytatná szívesen a gazdasági együttműködést, Például a beruházási bank projektjeiben az EIB fogós kérdés lesz a tárgyalások során, de annak a tükrében, hogy milyen sokat befizett az Egyesült Királyság a bankba, és ez nem EU tagsághoz kötött dolog, biztos, hogy ebben érdemes lesz együttműködni. A tárgyalások során mindkét félnek lesznek nyilván prioritásai, piros vonalai, amelyek nem, nem lép tovább, de mindkét oldalnak biztos, hogy lesznek kompromisszumos javaslatai is. A Brexit összköltsége, számlája 2019-re úgy néz ki, hogy a jelenlegi MFF 30%-át fogja kitenni. Az önök bizottságának, vagy a mi bizottságunkban nyílt kell hozzáállni ezekhez a problémákhoz, az Egyesült Királyság nem azt mondja, hogy nincsenek régiók, regionális érdekek, hanem azt, hogy nem mindenben szeretne együtt működni. És biztos, hogy lesznek olyan témák, akár kohéziós témák is, amelyekben közösek az érdekeink, de az biztos, hogy érdekünk, hogy ezek a pénzügyi eszközök volumenükben csökkenjenek, és a költésük pedig sokkal szigorúbb és körültekintőbb legyen. Megvizsgálja az ECL frakció, hogy ennek milyen opciói vannak ezen prioritások megvalósulásának. Ezt erre kértek meg, hogy olvassam föl ma. Ha megengedi elnök asszony, akkor a saját véleményemet is hozzá fűzném, miközben sok tekintetben egyetértek a kollégával a skót kérdés tekintetében van külön véleményem. Uh, Egy hét hosszú idő a politikában, és ö, mindig újabb felállás Skócia tekintetében. Én északír vagyok, és északír ország is arra szavazott, hogy benn marad és amikor az Egyesült Királyság az Egyesült Közösséghez csatlakozott, és most meg kirép, nem akarok a skótok nevében beszélni, de problems that's going to arise in this. None more so than Észak-Írország lesz az Egyesült Királyság egyetlen olyan része, amely az Unióhoz hű, és az Egyesült Királyság kormánya leszögezte felénk, hogy, hogy szeretne egy jó átjárható határt, hát én, mi is ezt szeretnénk, ezt el tudom fogadni, de közben el kell mondanunk, hogy ha nem vagyunk az egységes piac részei, akkor hogy lehet ilyen határt megvalósítani az Európai uniós és Egyesült Királyság között? Ez egy önellentmondásnak tűnik, és erre nem tud jó választ adni a brit kormány, már pedig, már pedig én biztos, hogy nem fogok elfogadni egy olyan határt, egy zárt határt, vagy zártabb határt, mint most van. Sem az Egyesült Királyság és a hazám között, sem az EU és Észak-Írország között a Rüdülő Loában egyesek itt fáradtan tárgyalnak egy olyan kérdésről, mely nekünk életbe vágó, és ezt nem fogjuk levenni a tárgyalóasztalról, ez nekünk nagyon fontos Észak-Írországban, de nem csak számunkra, az ír köztársaság lakói számára is, mert ők is nagyban függenek a két terület közötti kereskedelem sikerességétől. Tehát ez egy óriási probléma, és ezzel nem lehet nem foglalkozni, és remélem, hogy a mi bizottságunk ezt majd érdemben kezeli. Én az LCR e frakció koordinátoraként emellett biztos, hogy ki fogok állni, és úgy látom, hogy ez még egy hosszú meccs lesz. Kérem, hogy maradjunk rugalmasak az új gondolatokra, hogy ne sérüljenek fölöslegesen emberek, embercsoportok érdekei. Köszönjük Nikolszonnak és az által elmondott Lue úrféle véleményt is. Málevics asszonynak adok szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. A kohéziós politika végrehajtása rendkívül fontos és nagyon fontos, hogy a kérdéseinkre választ kapjuk. A 2020-as, 2014-20-as időszak közepén vagyunk, és tudjuk, hogy rengeteg bizonytalanság van még. Az új időszak elején is az volt. Úgyhogy nagyon fontos, hogy az Európai Bizottságot kérjük, hogy segítsen minket, választ adjon, és megnézhetnénk, hogy milyen különböző forgatókönyvek lehetségesek, ahogy Bresszó asszony is aláhúzta. Fontos, hogy ne csak, hogy azt kérjük, hogy ne, ne vezessen be csak újdonságot, hanem legyen, legyen egy teljesen kész dokumentum, nem várhatjuk a 2020-as időszakot, hogy addigra jogszabályok legyenek, üzenetek, és az új kohéziós politikának a újfajta keretei legyenek, mindent sokkal hamarabb már előre meg kell tervezni. Nem elégedhetünk meg azzal, hogy a végrehajtás negyedik évében még mindig nagyon sok ex ante feltételt nem teljesítettek. Ez elfogadhatatlan. Ez azt jelenti, hogy nem, nem tudtuk az előfeltételeket ideje korán meghatározni. Az elején van erre szükség, nem a közepén, úgyhogy éppen ezért úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ezt előre el kell készíteni, azaz most, és 18 során. És akkor a ha nem így járunk el, akkor megint csak arról tudunk majd beszélni, hogy nem tudjuk a kohéziós időszak célkitűzéseit kitűzni, és mindenki a, megkérdőjelezi majd azt, hogy egyáltalán szükség van-e a kohéziós politikára. Köszönöm szépen, Kárfer úr. Köszönöm, elnök asszony. Nem igazán tudjuk, hogy a, a kormányzatunk hozzáállása mi lesz ezzel kapcsolatban. A generációk ugye nagyon gyorsan változnak, vál, várjuk ki, mi lesz a végén. Egyetértek önnel, uram, sajnos a nevét nem jegyeztem meg, de egyetértek azzal, hogy a kohéziós alapra szükség van. Ugye a Brexitre kampányolva furcsa, hogy ezt mondom, de azért az Európai Parlamentnek ezt mégis meg kell fontolnia mintha sebességes Európáról beszélt volna. Ez a Brexit következményének tekintik sokan, pedig nem. Ez amiatt van, hogy két része van az, Európa, az Európai Uniónak már most az eurozóna és a nem eurozóna. Úgyhogy a tárgyalások érdekében ezt lássuk világosan, hogy nem csak a Brexitről van szó. Régen támogattam az OECD-t is, és most változott a felfogásom. Úgy gondolom, hogy nem csak két opció van Európában, vagy kint, vagy bent. De nincsen a fűnyíró elv, nincsen egy megoldás, ami mindenkinek jó. Kellenek, hogy legyenek tagok kívül is. A, fent a megszorításokról és programákról is beszéltek, jelezve, hogy az eurozóna nem sikerült, az eurozónán kívüli országoknak nem sikerült megfelelően az euro, a gazdaságaikat fejleszteni. Az eurozónán belüli jó példa volt Spanyolország, Portugália. Valószínűleg eljutunk oda hamarosan, hogy Görögország újra problematikus lesz, majd meglátjuk. Nicholson kollega által elmondottak kapcsán hadd mondjam én is el, hogy az Egyesült Királyság, Nagy-Británia és Észak-Írország szempontjából világos, hogy a Brexitet követően az Unió erősödik általános választások lesznek Skóciában, egészen más politikai végeredmény lesz. Sokan sokkal több, jobban értik, mit jelent az, hogy sokkal jobban kívánják azt, hogy a, az Egyesült Királyságon legyenek kívül, mint ahogy kívánták volna, hogy az EU-n kívül legyenek. Észak-Írországban és Skóciában is azt látom, hogy a többség valóban a benmaradás mellett volt, de Észak-Írország nevében ugyan nem behetek, csak Skócia nevében úgy gondolom, hogy világos, hogy az EU-ból való kilépés az elmúlt időszakban azért erősödött. Nagyon érdekes, és mi is osztjuk aggodalmát. A zír határ túloldalán néhány mérföldre más családhoz tartoz, politikai családhoz tartozva, és egyező a véleményünk ebből a kérd, ebben a kérdésben arról szoktunk beszélni, hogy különleges kapcsolatunk van, és most már az Egyesült Államokhoz való viszonyról beszélek, de nem csak az Egyesült Államokhoz, hanem Írországhoz is. Úgy gondolom, hogy ez probléma, végig kell gondolni. Meg kell majd nézni, hogy az ír kapcsolatok hogyan változnak, Írország-EU kapcsolatok, akkor, ha a Brexitre sor kerül. Világos, hogy az ír köztársasághoz való kapcsolatunk különleges. Az ERDD nevében elmondhatom, hogy nem fogunk kampányolni a, az észak és dél viszonyának módosulásán kívül, nem hiszem, hogy ezt bárki megtehetne. Én amit várok, az az, hogy rugalmas legyen az Európai Királyság kohéziós politikája, de hát ez eh, Nagy-Britannia és Észak-Írországot kell, hogy jelentsek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most Olbricht úrnak adom meg a szót. Igen, csak mm, tisztázzak valamit. A kétsebességes Európa nem a Brexit eredménye, ez világos, de nagyon sokan, sok vita az EU-ban befagyott egészen a brit döntésig. Tehát a, most megint a régi vitánál tartunk, és eh, ez, mint mondtam, ez nem a Brexit következménye. De hogyha a, Mon- a Monti jelentést olvassuk, ugye ott van egy megjegyzés, hogy a Brexit miatt eh, megnyílt a lehetőség arra, hogy a saját források körüli régi vitára visszatérjünk. Van, aki azt mondja, hogy a Pandora szelencéjét nyitjuk meg, mások azt, hogy egy lehetőséget nyitunk meg ezzel, mindegy. Ez nem semmi köze ennek a Brexithez, hanem ez a saját régi vitánk, amit egyszerűen visszatért. Mint mondtam, tehát nem, azért, nem a Brexit miatt, hanem a Brexit eh, van ez, hanem azért, mert a Brexit miatt visszatértünk a vitához. Igen, de hát nem hangzott még el, hogy a közvélemény változott. Az, amiről én beszélek, az az Egyesült Királyságban angolként gondolkozó, a legutóbbi politikákra való vélemény egészen más már Angliában. Birmingham, a West Midland terület választások elé néz, Mm, ezt is végig kellene gondolni, ha, ha komolyan veszik ezt az egészet. Akkor azt nyilvánvalóan a közvélemény nálunk, és gondolom másot is, e, nagyon e, aggódik emiatt. Nyíltan vizsgálják tárgyalunk, bár nyilvánvalóan nem kettejük közti vitáról van szó, de köszönöm azért mégis mindenkinek az első, a Regi Szakbizottságon belüli első vita megbeszélését, köszönöm a javaslatokat, teljes mértékben egyetértek azzal, hogy vannak olyan kérdések, amelyeket nyomon kell követni, és elő kell készíteni a Regi Szakbizottságot a jövőbeni tárgyalásokra, először is a 2014 2020-as időszakra, és arra, hogy mindez hogy fog majd befejeződni, mit várjunk az Egyesült Királyságtól a 2018 vagy 2019-es időszakot követően, akkor, amikor a Brexit tárgyalások véglegesítése kerülnek. A másik dolog pedig ez a költségvetéssel kapcsolatos kérdés, hogy mi lesz az újraelosztási szint a tagállamok között minden régió számára kevesebb, vagy nem minden régióra, csak néhányra vonatkozik majd. Ez egy kérdés, amit a jövőben meg kell válaszoljuk. A bizottságtól is hallottam ezt kérdésként. Harmadrészt pedig nagyon fontos lesz, hogy azt is megnézzük, hogy a különböző régió, a, a, a régió különböző besorolása hogyan alakul, a szerint a metodológia szerint, ami jelenleg van. Ez szerint ugye alapvető vagy lényeges változások lesznek az európai régiók sorrendjében, és ehhez tartsuk, tartanunk kell majd magunkat. Még egy dolgot hozzátennék, ami Nicholson úr előadásához kapcsolódik ez pedig a területi együttműködés és az Egyesült Királyság szerepe a határmenti és országok közti programokban. Nagyon fontos ez nem csak e-, az, Egyesült Királyság régióira nézve, de a többire is, a szomszédos országokból. És ebben az esetben Észak-Írország például a, a rendkívüli békeprogram Észak-Írországban pedig egy olyan dolog, amire mindenképp figyelnünk kell majd a tárgyalások során. Elfogadom a javaslatokat és kérésüket, hogy kérj, további részletes információt kérjünk a bizottságtól, meg is fogjuk ezt szervezni a titkársággal. Elő fogjuk készíteni a jövőbeni vitákat és a tárgyalásokhoz való regi álláspontot. Köszönöm mindannyiuknak a vitát. Most pedig a programunk ügyrendi tartalmi érdemi részeivel végére értünk. A koordinátorok határozatainak jóváhagyása a következő. Tegnap megbeszélés volt, tegnap este még elküldtük a, a e-mailben önöket. Jóvá tudják hagyni ezeket a döntéseket? Jó, akkor úgy látom, hogy más nem, más megjegyzés ezzel kapcsolatban nincs. Egyéb van-e egyéb, az egyebek között valami, amit szeretnének elmondani? Úgy látom nem. Nos, akkor szeretném emlékeztetni önöket, hogy rendkívüli regi szakbizottsági ülésünk lesz Strasbourgban május 18-án 11-től 12-ig. Ez a következő ülésünk, és végül pedig szeretnék köszönetet mondani a tolmácsoknak, hogy segítették az ülést. Ezzel bezárom a mai regi szakbizottsági ülést.